Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, elkezdjük a munkát. Először is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik részt vettek a KONT bizottsággal tartott együttes ülésen tegnap sikerült az utolsó lépést megtennünk a bizottságunk részéről azért, hogy a pénzügyi költségvetési rendeletet el tudjuk fogadni. Köszönöm az előadót és uh, Ingét, és amikor majd itt lesz. Mielőtt elkezdeném, Darden kollégát szeretném üdvözölni, és elmondani neki, hogy osztozunk fájdalmában, amikor elvesztette az édesapját, aki az országa nagy kiemelkedő politikai személyisége volt, és igen jelentős Európa párti személyiség, úgyhogy részvétünket fejezzük ki. Kedves kollégák, igen részletes napirendünk van a mai napra. Nincs megjegyzése a napirendet illetően, akkor elfogadva. Néhány módosítás történt. Ezeket jelezni fogom akkor, amikor a különböző témákat megvizsgáljuk. Giovanni Levia kollégánk lesz a nap hőse, mert egyszerre fogunk a 2013-as költségvetésről beszélni, és néhány véleményről, amelyek a, a mezőgazdasági politikára vonatkoznak, de Szicília messze van Brüsszeltől, és csak 10 óra körül érkezik meg Mávia kollégánk, és meg kell nyugtatnunk őt, hogy csak 10-kor kezdjük el az ő témáját. A szavazás 10 óra 30 és 12.30 között lesz. Tudom, hogy önök közül a érdekeltek a Környezetvédelmi Bizottsági szavazásban is, úgyhogy már most megmondom, hogy úgy szervezzék meg a napjukat, hogy döntsék el, hogy melyik bizottságban lesznek, vagy egyszerre mind a kettőben. A lényeg az, hogy itt 10.30-tól 12.30-ig szavazunk a szavazókártyával. Ha nem tudnak itt lenni, akkor tegyék meg a szükséges lépéseket azért, hogy a frakciójuk a póttagot mozgósítsa. Az elnök bejelentései a Kobu news kapcsolatosan szeretném még hozzátenni, hogy Szuza kollega esetében az EGF-fel kapcsolatos módosítást illetően, de Szuza asszony jelezte, hogy az összes árnyék jelentéstevő, és beleértve őt is, nem áll készen arra, hogy ma előterjessze a jelentést. Ez tulajdonképpen nem jelent problémát, mert a foglalkoztatási bizottságnak készítjük el véleményünket és a foglalkoztatási bizottság úgy tűnik szintén el fogja halasztani a szavazását. Legrosszabb esetben a következő ülésen szavazunk, és akkor egy kicsit több időnk lesz erre esetlegesen, úgyhogy ez nem jelent nehézséget. Viszont nem akadályoz meg bennünket semmi abban, hogy már ma véleménycserét folytassunk erről a témáról. Rendben. Most viszont azt javaslom, hogy kezdjük el az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadásáról most nincs szó. Azt javaslom, hogy kezdjük az MFF-fel kapcsolatos nagy tárgyalásokkal, vagyis a több éves költségvetési kerettel. Egyre zavarosabbak az események, viszont felgyorsulnak. felgyorsulnak abban az értelemben, hogy Van Rompuy elnök úr volt olyan bölcs, hogy úgy döntsön, hogy az Európai Tanács rendkívüli ülése november 22-23-án lesz, és ezt a találkozót teljes mértékben ennek a tárgyalásnak fogják szentelni ismertette azon szándékát, egyébként hivatalos közleményben ezt nem hozta nyilvánosságra, viszont kétoldalú találkozó keretében elmondta, és megkérte, hogy ezt közvetítsük is, mégpedig az, hogy célja, hogy konkláve legyen ez a meeting, ez a találkozó, és azok, akik nem ismerik a katolikus egyház ritusait, a konkláve olyan találkozó, amelyen bezárják egy terembe azokat, akiknek dönteniük kell, és csak akkor léphetnek ki ebből a teremből, amikor már meghozták döntésüket. Van Rompuy elnöknek az a célja, hogy végleges, vagy szinte végleges döntés szülessen novemberben. Természetesen ez rendkívül nagyra cél, hiszen mindez idáig a szöveg által előírt ütemterv, és ennek alapján dolgozunk, és amely már most is igen nagyra törő céloknak felel meg. Hát az eredeti szöveg szerint december volt a határidő, viszont megvan a politikai akarat arra, hogy gyorsabban haladjunk, azért, hogy a decemberi Európai Tanács csúcs a roadmap, vagy ütemterv, vagy cselekvési terv véglegesítésére koncentrálhasson, vagyis a gazdasági, a monetáris pénzügyi bank unió létrehozását eh, hajtsa végre. Van Rompuy elnök úrt megbízta az Európai Tanács, hogy ezzel kapcsolatosan javaslatokat tegyen. Az októberi csúcsnak ez már témája lesz, és a végleges döntés remélhetőleg a decemberi csúcson születik majd meg, és a kettő között lesz egy európai tanácsülés, amelyet az MFF-nek szentelnek. Ugyanakkor azért, hogy ne zavarják meg a jó légkört, az európai októberi tanácsülés jó légkörét, amelyet egyébként a monetáris, banki, gazdasági uniónak szentelnek, stb. Van Rompuy elnök úr és néhány nemzeti delegáció azon erősködött, hogy a ciprusi elnökség számadatokat ne terjesszen elő az MFF-fel kapcsolatosan az októberi európai csúcs előtt. Tehát az egyik oldalon gyorsítunk, a másik oldalon viszont lassítunk. És tegnap éjszaka hiszen óráról órára változnak az események. Kaptunk egy új tárgyalási box javaslatot, ezt a ciprusi elnökség készítette, holnap a Koreper vizsgálja meg, és ezt a jövő héten vizsgálja meg hétfő reggel az általános ügyek tanácsa. Minden esetben, amikor az általános ügyek tanácsa összeül, a mi költségvetési bizottsági delegációnk találkozik az elnökségi trióval, vélemény cserére azért, hogy álláspontunkat a negotiating boxról előterjesszük. Az általános ügyek tanácsának eh, és a tárgyalásnak előkészítése érdekében Schulz elnök holnap reggelre összehívja a kontaktcsoportot. Ennyit szerettem volna mondani az ütemtervről és a az érdekelt felek szándékairól. Ez azt jelenti számunkra, a Költségvetési Bizottság számára és az előadóink számára, hogy most föl kell készülnünk arra, hogy elkészítsük az interim riportot, a köztes jelentést, amelyet el kell fogadnunk, ahogy ezt elő is irányoztunk, október 18-án. Azzal a céllal, hogy az októberi plenáris elé terjesszük. Időben ahhoz, hogy az álláspontunkat megismertethessük a novemberi általános ügyek tanácsa előtt, és a híres novemberi tanács, vagyis csúcs előtt. Most pedig átadnám a szót az előadóknak, akik eh, most készítik a jelentést, és akik eh, el fogják mondani, mit gondolnak az ütemtervről, a stratégiáról, a taktikáról, amelyet javasoltak számunkra, és amelyről ők elgondolkodtak. Alexander Bunde úr eh, jelenlétét szeretném üdvözölni, aki Baden-Württemberg német tartomány mezőgazdasági minisztere. Bond úr itt van, igen, itt van a miniszter úr, nagy örömmel üdvözöljük önt, mi Baden-Württemberg szomszédjai vagyunk, hiszen az egyik székhelyünk Strasbourgban van, és kollégáink, sok kollégánkat választottak meg ott abban a csodálatos tartományban. Örülünk, hogy itt van, és annak is örülünk, hogy nagyon jó kapcsolatokat tartunk fenn az ön tartományával. Schleswig-Holstein előadója, vagy Kálfin úr, ki kíván hozzászólni? Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Ahol Kálfin úr és én eh, nem értünk egyet, az az egyetlen terület, hogy ma kikezd, és majd legközelebb kikezd, állandóan ugyanarról a témáról mindketten beszélni szoktunk, és a belső köztes jelentés kapcsán sok dolgunk van. Egy kis lendület jött most a vitába. Ennek megfelelően nekünk is igazodnunk kell a tempóhoz. Ha megpróbáljuk, és ez tegnap végül is elkezdődött, a négy előadó összeült, ha megpróbáljuk a köztes jelentést mondjuk jövő hét közepéig megírni, akkor még lesz idő a kollégáknak arra, lesz ideje a kollégáknak, hogy módosítókat érdemben megfogalmazzanak, és ezek alapján 18-án, október 18-án szavazhatunk, és várhatóan kompromisszumokat is tudunk kötni, a frakciók meg egyeznek majd egymással. Most ebben a fázisban az a legfontosabb, hogy a bizottsági szinten, nem csak a mi bizottságunk szintjén, hanem a frakciók szintjén is egységes módon, tehát a frakciók felé is egységes véleményt képviseljünk, a belső szavazásnak ez legyen az eredménye. Egyes tagállamok már nagyon komolyan bele bonyolottak a témába, a belső egyeztetések során a parlament pozícióját próbálják befolyásolni, és rá is szorulnak a segítségünkre. Nyilván nem mondunk nagy újdonságokat, a jelentés az alap, és megvan a teljes hivatkozási rendszer, de ebben a belső köztes jelentésben arra is ki kell térnünk, hogy hogyan reagálunk majd a tanácsi álláspontra. Egyes pontokat ki kell még dolgoznunk, és az általános ügyek tanácsával ö, egyeztettünk, illetve reagálnunk kell az általuk megfogalmazottakra. Jelenleg még csak annyi mondható el, hogy még nem látható, hogy pont mikor, de valamikor novemberben fog besűrűsödni az eljárás. Plenárison kell majd novemberben valószínűleg reagálnunk. Ha a tanács november 22-23-ai ülésén megegyezés születik, akkor remélhetően a parlament bevonásával egy érdemi egyeztetés kezdődik, ahol persze még majd új kártyákat is elő fogunk húzni az ing újunkból, és a végleges megállapodás eztán következik ez a jelentés most még legalábbis a mi részünkről nem tartalmaz számokat. Noha tudjuk, hogy milyen számokról beszélünk, ugye a bizottsági javaslatokról, egyes tagállamoknak ez túl magas. A SUR, SUR bizottság jelentéséről, a 5%-os többletről, amit kiegészít egy megfogalmazás, hogyha a tagállamok nem készek ennek a előteremtésére, akkor mondják meg, hogy mik azok a negatív prioritások, amelyeket nem akarnak, hogy finanszírozzunk. Például a biztonságpolitika területén, vagy a kohéziós és agrárpolitika, vagy a kutatáspolitika területén, hol nem akarnak a tagállamok pénzt kapni nagy projektjeikhez. Mondják majd akkor meg, ha csökkenteni akarnak. Tehát tárgyalási pozíciónk dolgokat még pontosítani kell, de már készülünk erre, és egy hármas egységet kell megvalósítanunk, kezdetől fogva ezt csináltuk, megfelelő számok, megfelelő rugalmasság, és megfelelő ö, ö, saját források. Ez a három fő elv, amely alapján tárgyalunk, és úgy látom, hogy nem rosszak az esélyeink, van esély arra, hogy megegyezünk, de világosan le kell szögezni, és erről már itt is volt szó, hogy, hogy ugyan készek vagyunk a megegyezésre, de az, a több éves pénzügyi keretről végül is a plenárison csak akkor kerülhet szavazásra, hogyha a, a együttes döntéshozásban érdemben, tartalmilag minden területen bevontak minket, és nem próbálnak minket átverni egyik téma kapcsán sem. Nagyon, és világos ez, köszönöm benne, Ivaló. Néhány szót szólnék, kedves elnök úr. Említettem a katolikus konklávét, az ortodox rendszert jobban ismerem, ez nem igazán jó. Éppen ezért nagyon jó, hogy a novemberi megállapodásokról értesültünk. Még egy dolgot hadd tegyek hozzá ahhoz, amit Heimer megemlített. A több éves pénzügyi keretre és az intézményközi megállapodás részleteire kell koncentrálnunk. Ez azt jelenti, hogy mindaz, ami a jogalaphoz kapcsolódik, arról elmondhatjuk, hogy ugye egyre több ilyen tárgyalás indul, megindult például a szociális alapról a tárgyalás, egész jó hangulatban zajlik ez a tanácssal, de egyelőre azonban ez ennyiben marad. Most azokra a témákra kell koncentrálnunk, amelyek a több éves pénzügyi keretre, az intézményközi megállapodásra vonatkoznak, és a, talán novemberben, ahogy Reiner is mondta, amennyiben van valami további plusz fejlemény, hogyha tájékoztatnak a tanácsi vitákról a tanácsülés előtt, akkor esetlegesen elgondolkodhatunk az új fejleményekről. Most azonban nem rendelkezünk semmi más alappal e tekintetben. Mindenképpen időt kell hagyni a frakciók és a képviselők számára, hogy módosítókat nyújthassanak be. A parlament számára nagyon fontos tényleg, hogy megőrizzük azt az egységet, ami jelenleg megvan. Tényleg mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy egy olyan jelentést alakítsunk ki, amely a lehető legnagyobb támogatást kapja a parlamentben. Ugye tavaly például 80% volt ez, hogyha ezt nem is érjük el, akkor is minél erőteljesebb álláspont kialakítására van szükség. Anjensen. Köszönöm, Ivaló Anjensen. Okay, anyway. Thank you, Chairman. Köszönöm. Dehán úr nem tudott ma eljönni. Szeretném előterjeszteni, mit fogunk tenni a saját forrásokkal mert ez gond. Nem akarjuk ezt elszalasztani, elveszíteni a tárgyalások során, és a tanács oldaláról nem túl sok dolog történik. De a jelentést illetően lesznek olyan bekezdések, amelyeket önök javasoltak a saját forrásokról, vagyis egy új rendszerre van szükségünk, a saját források rendszerére. Az FTT-t is javasoljuk, a pénzügyi tranzakciós adót, azon országoknak, amelyek ezt kívánják. A bizottság most vizsgálja, és az áfát is saját forrásként fogjuk ajánlani. Néhány rövid megoldás, vagyis bekezdés lesz erről. Dehán úr viszont a BAT-ról fog készíteni jelentést. Ez párhuzamosan, vagyis az áfáról elnézést, és ez nem jogalkatási javaslat lesz, amely belemenne a bizottság javaslatának részleteibe. A saját forrásokkal kapcsolatos javaslatról van szó, az ÁFA tárgyában 737 hanem tanács lesz ez. Egy első elképzelés a parlament részéről a témában. És azt fogjuk rögzíteni, hogy támogatjuk azt az elképzelést, amelyet a bizottság javasolt, hogy változtassuk meg annak módját, ahogy most az áfa, mint saját forrás működik. Erre vonatkozóan van jogszabályunk, de meg kell néznünk, hogyan lehetne ezt javítani. És a bizottság javaslatát fogjuk ajánlani, munkamódszer arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne az áfát megváltoztatni. Egyetlen változás szeretne Dehán úr, ez új javaslat, mégpedig az, hogy az áfa forrás ne a nemzeti költségvetésen keresztül irányuljon az EU költségvetésbe, hanem közvetlenül az EU költségvetésbe folyjon be, és váljon saját forrásá. Ezt a párhuzamos jelentést készítjük el. Köszönöm, Isabel Durand. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a tárgyalást folytató kollégáknak. Én is osztom a véleményeket az ütemtervel kapcsolatosan, ez hasznos, de eh, mivel túl eh, gyors lenne, hogyha a novemberi nagy mise előtt már állást foglalnánk. A másik pedig a számadatok. Böge úr mondta, hogy eh, olyan jelentés lesz, amelyben nem lesznek számadatok. De itt felteszem a kérdést. Ezt meg kell gondolni. Ott voltam az előző kontaktcsoportban, ahol kicsi meglepődve értesültünk arról, hogy a ciprusi elnökség már számadatokat terjesztett elő, pedig eredetileg azt mondta, hogy ezt nem teszi meg. Biztos szeretnék lenni abban, hogy jól lépünk, és a közös jelentésben nem teszünk bele számokat, és nekünk a mi véleményünk nagy súlya kell, hogy essen a gyakorlatba Kafinónak igaza van, bonyolult lesz ez a gyakorlat. Nagy többség van itt ezzel kapcsolatosan itt a parlamentben. Tudom, hogy mennyire nehéz ez a gyakorlat, de felteszem a kérdés, valóban az legyen akkor a stratégia, hogy ne legyen számadat a köztes jelentésben? Saját források. Négy eljárás folyik egy időben. Egyetértek azzal, hogy legyen egy plusz jelentés az áfáról, de ebben a jelentésben a többiről is beszélni kellene, hiszen ezek összefüggnek. Lesz egy bekezdés a közös jelentésben, ahogy ön mondta, a pénzügyi tranzakciós adóról és a saját forrásokról, de Dehán úr jelentésében az áfa reformról kapcsolatot kell teremteni a többi saját forrással is, nem csak az áfával. Mindent gyűjtsünk össze egy csomag Ban, hiszen ott a veszély, hogy egyik oldalon előrelépünk, a másik oldalon meg elvesztünk dolgokat, és közben a pénzügyi tranzakciós bizottsági javaslatot okosnak tartjuk, és reméljük, hogy ezt elfogadják. Ezt szerettem volna mondani a számokkal kapcsolatos stratégiáról. Egyébként egyetértek, készen állok azzal, hogy Helgával és másokkal a köztes jelentésen dolgozzak. Köszönöm, Godmanis úr! Köszönöm. Csak egy provokatív kérdést hadd tegyek fel. Nagyon hálás vagyok azért, hogy milyen bátrak voltak a ciprusi üléssel kapcsolatban, milyen bátor álláspontot fogalmaztak ott meg, hogy igenis megvédték a parlamenti álláspontot. És ez egyáltalán nem volt könnyű, hiszen hogyha elolvastuk elolvastuk a ciprusi elnökség témával foglalkozó anyagát, akkor azt látjuk, hogy itt azt írták, hogy a költségvetést csökkenteni kell. Senki nem tette meg korábban, sem a dánok, senki más. És hogyha belenézünk ezekbe az anyagokba, illetve a jegyzőkönyvbe, akkor egy kérdés merül fel. A Mendemonda szerint pár ország 10%-os kötelezettségvállalás csökkentést kér a következő több éves pénzügyi keretre 100 milliárd eurót tesz ki egyébként. Kérdés, hogy érdekese, érdemese esetleg ezen országok képviselőivel közvetlenül beszélni, hiszen ez a 100 milliárd, milliárd ez csak 2 százalékot tesz ki matematikailag, de hogyha megfelezzük azt, és mondjuk kompromisszumról beszélünk, vagy kompro, ahhoz, hogy kompromisszumról beszélhessünk, ahhoz jobban kell ismerni az ő álláspontjukat, látnunk kell azt is, hogy tényleg a nettó befizetők mit szeretnének. Thank you, Salvador Garriga. Salvador Garriga. Es una, una cuestión muy, muy breve. Um, Köszönöm, rövid leszek. A helyzet jelenleg megváltozott. A tanács fel akarja gyorsítani az eljárást, és nekünk is van most már egy első koncepciónk arról, hogy hova kéne tovább lépni. Novemberben lesz egy időközi jelentés, de még ez előtt, a konklávé összeülés előtt kellene megállapodnunk. A legfontosabb kérdés most az, hogy a mi javaslatunk miben áll majd. Az egyetlen világos pont most abban áll, hogy tudjuk, hogy a tanács ö, hajvágást akar végezni, általános csökkentést akar végezni, összegében is csökkenteni akarja a költségvetést, Ugyanakkor az egyes fejezeteket hozzá kell ehhez igazítani, de már ezek eh, de ez részben mi is ugye csökkentéseket irányozunk elő, máshol azonban nem. Ha nem adunk meg számokat, akkor is, hogy eh, akkor cserében nagyon világos elveket kell megfogalmaznunk, és megmondanunk, hogy miért lehetetlen bizonyos területeken tovább csökkenteni a kiadásokat. Miért lehetetlen? Hogy el tudjuk utasítani a tanácsi javaslatokat, mégpedig elvi alapon és erősen. Az is előfordulhat, hogy a tanács ajánlásait el tudjuk fogadni olyan területeken, ahol a parlament is csökkentéseket ír elő, ahol a ciprus elnökség általi összegeknél magasabbról van szó. A tavaly bekötött politikai kompromisszumokat megpróbáljuk majd megvédeni. Ez legyen az üzenetünk a tanács felé. Semmi nem változott a közös a saját forrásokra vonatkozó elképzeléseinkben ez legyen a politikai hozzáállás. Semmit nem tudunk az MFF-fel kapcsolatban sem elfogadni, úgy, hogy a tanács a saját források tekintetében, ha nem vállal felelősséget. Ami a megerősített együttműködést illeti, illetve a hozzáadott értékadót, ha a saját forrásokat álfával akarjuk finanszírozni, akkor ennek összefüggésben kell állnia mégiscsak az egész költségvetéssel, és ha belemennek, akkor lehet így tovább lépni. És akkor más területeken más sok új dolgot el lehet érni. Jutta Hauk kapszót, köszönöm szépen. Salvador ahhoz csatlak, akartam csatlakozni, de most eh, Ives Kofanis eh, is szólt, és hozzá kapcsolódóan is akarok mondani. Amit a médiában olvasunk és hallunk, az az, hogy a tanács legalábbis egy része, a nettó befizetők főleg, csökkenteni akarja a költségvetést. Ezt már nyilvánosságra hozták maguk a tisztviselők, de nem politikus, felelős politikus ezt még nem mondta ki és az Európai Parlament elnöke is, meg én is mindig azt mondom, és nem, én nem azért mondom, mert az a parlament elnöke is így mondja, hogy meg kell védeni a Német Szövetségi Köztársaság kancellárját, de még ő maga sem beszélt arról, hogy a költségvetést össze kéne vagdosni különböző helyeken és helyekről hanem a sok ezer milliárdokról beszélt általában. Senki politikus felelős politikus nem bontotta még le ezeket a nagy számokat, hogy most ez 950 vagy 1050 a súr jelentés kapcsán. Tehát nem szabad, hogy ez minket megfélemlítsen, hogy egyes hivatalnokok kiszivárogtatnak számokat, és elkezdenek számolni, hogy a te hazád mennyit kap, az én hazám mennyit kap, mennyit kap a te politikád, az én politikám. Az állam és kormányfők dolga ebben dönteni, és hiszek is abban, hogy ezt majd ők saját elgondolás alapján ott a csúcson fogják eldönteni, és nem a bürokraták döntik el ezt előttük. Tehát egyedül a bizottság számai vehetők jelenleg komolyan, de ez nyilván még nem elég. Ezeket már leírták, ez, ez sem biztató, de ez legalább tudható. És jól van ez így. Majd erről még tárgyalunk. De nem szabad magunkat lebecsülni, nem szabad megfélemlíteni hagyni magunkat. Köszönöm a pontosításokat, Jutta. George Lyon. Köszönöm szépen. A fő kérdés itt az, hogy az anyag, ami rendelkezésünkre áll, abból ugye azt tűnik ki, hogy az elnökség úgy gondolja, hogy a költségvetés csökkenteni kell és csökkenni is fog. A parlament, hogyha befolyást akar gyakorolni, akkor adni tudunk tenni, hogy elutasítjuk az MFF megállapodást. A SUR bizottság jelentéseben hogy a 5%-os növelés áll, meg kell nézni, hogy milyen körülmények között akarjuk ezt a vétót felhasználni az MFF megállapodással szemben. Ez az egyetlen politikai lehetőségünk. Kértünk részleteket, hogy milyen következményei lehetnek ennek. Munkatársaink dolgoznak, hogy aki egy anyagot ezzel kapcsolatban talán felgyorsulnának az események, ha egy ha ezt minél korábban nyilvánosságra hoznának. Kérdés tehát, hogy a parlament hogy akarja ezt felhasználni. Különben, ha mondhatjuk, hogy 5% pluszt akarunk, stb., hát senki nem veszik komolyan. Igazából ö, itt a vétóról beszélhetünk csak, mint hatékony eszközről, de hát ez nagy lépés. Köszönöm, Szidónia. Meghallgatva a vitát és a média, médiát olvasva, úgy látom, hogy novemberi tanácson a tárgyalások új szintre kerülnek, és ez fontos pillanat számunkra, az EP számára, azért, hogy emlékeztessünk arra, hogy mit is szeretnénk. Ne adjuk fel az elvárásainkat, még mielőtt oda jutnánk, odaérkeznénk, mert szerintem, ahogy én ezt értelmezem, itt különböző mendemondák vannak, és beszélnek a ciprusi elnökség gyengeségéről, de ne adjuk fel még mielőtt ez abszolút szükségessé válik. Ez az egyik elem. A másik pedig, hogyha követjük Alem metaforáját, a mai metaforát, a pápa választása kapcsolatosan, Lengyelországban van egy mondás, ne legyünk katolikusabbak a pápánál. És éppen ezért inkább arra kell összpontosítani, hogy az MFF csökkentésével kapcsolatosan a tanács hivatalosan nem beszélt még erről a csökkentésről, úgyhogy megint ne legyünk a pápánál katolikusabbak. A harmadik elem Ami pedig a köztes jelentést illeti, ez már egy utolsó pillanatban érkező jelentésé válik, de ennek ellenére ott valóban arra tudunk összpontosítani, amit az MFF költségvetéssel el akarunk érni. És remélem, hogy ne felejtsük el, hogy nem felejtjük el azt sem, hogy már elértünk valamit a Salvador jelentésben, ott kettős volt az üzenet. Ez világos, hogyha hogy egyrészt a megfelelő méretű költségvetést akarunk, annak idején még nem voltak meg a pontos számadatok, ez minket erősebbé tett, de a, az összeg az Európai Bizottság javaslata, javaslatának többé-kevésbé megfelelő lesz. A másik pedig felhívást intéztünk saját források bevezetése érdekében. Az egyik a pénzügyi tranzakciós adó és a megreformált áfa. Nem látom az okát annak, miért kellene ezeket feladni, hiszen végső soron két követelésünk van. Utolsó megjegyzésem, nagyon kevés a visszacsatolás a tanács tagjai részéről arra vonatkozóan, hogy mit várnak az MFF-től. Nincs elég világos álláspont most még, és szerintem ez minket erősebbé tesz, jobban tudunk a prioritásainkért küzdeni. Az Európai Tanács, a novemberi Európai Tanács beszélésem vagy sejtésem szerint, hogyha a megnyilvánulások mellett dönt, akkor tudjuk közben, hogy nem egyeztek ők meg arról, hogy legyen csökkentés, és ez minket erősebbé tesz, mert amikor ők a csökkentésről beszélnek, nem ugyanazt értik alatta. És ez ismét erősebbé tesz minket. Szeretnék szólni arról, hogy dolgozzunk a köztes jelentésen, tehát járuljunk ehhez hozzá, és azon is dolgozunk, hogy hogyan állunk ezekhez a tárgyalásokhoz, nem fogjuk föladni, még mielőtt szükséges válik, tehát ne legyünk pápábbak a pápánál, ahogy ezt mondják. Köszönöm, Eider. Köszönöm szépen, rövid leszek. Már nagyon sokan megszólaltak, és a helyzet elemzését megkaptuk, és ez kielégítő. Egyetértek sok mindennel az elhangzottakból. Gyakran ugyanis az a helyzet, hogy nagyon erős állásponttal indulunk, tudjuk, hogy mik a prioritásaink, elkezdjük a tárgyalásokat nagy lendülettel, és volt már erre korábban is példa, múltkor is nagyon világosan leszögeztük a prioritásainkat. Aztán, amint ellenállásba ütköztünk, nagyon gyorsan és túlzottan visszaesik a lelkesedésünk, és hagyjuk magunkat lenyomni. A rossz megállapodás pedig a megállapodás nélküliségnél is rosszabb. A köztes jelentés kapcsán pedig az a fontos, hogy ne menjünk túlzott részletekbe, sok általános iránymutatásokat tartalmazzon, de azért kiderüljön belőle valamennyi fontos prioritásunk. A bizottsági javaslat sok helyen számunkra nem kielégítő, minimum 5%-os növekedést kell kitűznünk célul, és közös agrárpolitika a kohéziós alap kapcsán keményen kell tárgyalnunk. A munkahelyteremtés növekedés szolgáló intézkedésekre kell helyezni hangsúlyt. A parlament álláspontja világos, erről már beszéltünk, és remélem, hogy ezt a stratégiai megközelítést tényleg keményen végigvisszük majd, nem állunk meg félúton. A tárgyalások hosszúak lesznek, cél, célunk nem az, hogy ne, ne vesszük el szem elől a célt. Mi spanyolok azt mondjuk, hogy pápábbnak lenni a pápánál. A tanács ö, már nyilatkozatot tett, de hát ez nem ért minket meglepetésként. Nyilván teljesen más alapú. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollega. Néhány szót szólnék arról, hogy reagáljak arra, ami engem illet. Úgy gondolom, hogy a Nikoziai Informális Tanácsülésen három héttel ezelőtt a miniszterek tanácsa zöld utat adott a az informális tárgyalások megkezdésének az összes rendeleti tervezetről, a jogalapról, és ezt a parlamentben a többi bizottság is követi, kohéziós politika, strukturális alapok, szociális rendelet, egyebek tárgyában. Így a tárgyalás elkezdődhet, az informális vagy formális trialógus összeülhet, és arra van szükség, hogy ezek a tárgyalások minél gyorsabban haladjanak, és minél messzibbre menjenek, jussanak el, mindenről kivéve a számadatokról, majd később tesszük hozzá a számokat, számadatokat. Viszont a Viszont a Foglalkoztatási Bizottság elnöke például elmondta, hogy a tanács nem fogadta őt, és itt megtorpantak a tárgyalások. Hát megértjük, hogy hol is áll a helyzet. Most katonai összehasonlítással élnék a vallási egyházi után. A 18. századi háborúk, 19. század elejé háborúk esetén a hadseregek közel kerültek egymáshoz, viszont messze nem lehetett lőni a fegyverekkel. Tehát hülyesség, butaság a az ellenségre lőni, hogyha lőtávon kívül vannak, mert akkor csak a lőszert pocsékolnánk kell. Meg kell várni, amíg közelebb jön hozzánk az elnökség. Viszont eljön a pillanat, amikor nagyon gyorsnak kell lenni, amikor lőtávolságba kerülnek, és akkor lőni kell. Hát tudjuk, hogy más a mi kapcsolatunk a tanácssal, de végső soron. Szóval ez azt jelenti, hogy taktikailag minden esetben, ameddig a tanács nem lép, egyébként ezt éjfélkor kaptam meg, még nem tudtam elolvasni, de az biztos, hogy nincsenek benne számadatok. Az utolsó negotiating box azt jelenti, hogy ezt tegnap megvizsgálta a Koreper, a általános ügyek tanácsa hétfőn vizsgálja meg, az októberi csúcs elé kerül, és ebben az anyagban sosem lesz addig számadat. Hát miért is, miért fontos nekünk a szám? számadat, ugyanazokat a számokat vennénk bele, amelyeket a Gariga jelentés és a Súr bizottság határozott meg. Magasabb számokat beletettünk, de alacsonyabb számokat nem. Még mielőtt megkezdődne a tanácsavaró tárgyalás, hát nem fogjuk a kérésünket csökkenteni a kéreményeket, hagyjuk, hogy az ellenség közeledjen hozzánk. Hát nincs ha a labda nem a mi táborunkban van, akkor az a másik csapatnál van, és megvárjuk, amik átdobják nekünk a labdát. Ami pedig a saját forrásokat illeti, a köztes jelentésben a, kérem, hogy az előadók is javítsanak ki, ha nem így van, különösen Anna, de erről hosszasan beszéltünk és egyetértettünk. Itt három aspektusról van szó. Lesz egy bekezdés a saját források globális problémájáról, problémaköréről, és ennek a többi vetületéről, vagyis mire van szükségünk a globális megállapodáson belül a saját források ügyében. Van néhány elf néhány iránymutató, és van egy vörös vonal. Ez legyen nyitott, de reális. A második tartalom, ami a saját forrásokat jelenti a köztes jelentésben, ott van a pénzügyi tranzakciós adó, és arra is gondoltunk, hogy meg kell támogatni ezt a lépést, ami most itt egyedül alakul ki a miniszterek tanácsában, és ő szerintünk egyes országok egyébként nem akarnak erről még hallani sem. Más országokat ez nagyon is érdekel, és készen állnak arra, hogy erős, megerősített együttműködést vezessenek be, és a mi jogászaink, a parlament és a bizottsági jogászok, a, tancsa, a tanács jogászai is úgy tűnik, elismerik azt, hogy ez vitatárgya lehet, vagyis megbeszéléstárgya, és Nikóziában egyetlen miniszter sem jelentette be, hogy az ő országa mindent leblokkolna. Azon országokról van szó, amelyek nem szívesen fogadnák ezt az adót. A parlamentnek az az érdeke tehát, hogy tovább megtámogassa ezt a kedvező fejleményt, amelynek az lesz az eredménye, hogy jelentős számú országban bevezették a pénzügyi tranzakciós adót, és figyelembe veszik azt, hogy az ebből az adóból eredő bevétel az adott ország hozzájárulását jelenti a közösségi költségvetéshez és ez azt is jelenti, hogy a nemzeti befiz- jelenlegi nemzeti befizetésük ennek mértékében csökkenni fog. Hát ez a helyzet a pénzügyi tranzakciós adóval, és ezt mi így fogjuk tárgyalni. Ami az egyéb kérdéseket illeti, vannak itt furcsa dolgok, több furcsa dolog van a tárgyalások során, ami az áfát illeti és a bizottság áfajavaslatát. Mindez idáig ez semmilyen elvi kifogást, vagy filozófiai kifogást nem váltott ki, semmilyen vallási ellenállást, mert a 70-es évek közepe óta már létezik áfa hozzájárulás. És amit az Európai Bizottság javasol, ez nem új találmány, nem új dolog, amit nulláról indítanának, hanem a régi áfarendszert törölnék, és azt modernizálnák. Még eh, Thatcher asszony is elfogadta annak idején az áfa forrást, és feltételezem, hogy eh, az utódai is eh, ezt könnyedén elfogadhatják. De ami még itt megemlítendő az az, hogy a tanács erről még egyáltalán nem beszélt. Ez a saját forrásoknak olyan válfaja, amelyet egyszerűsíteni kellene, de nem mindegyik ország számította ki a maga számára az, hogy mit is jelentene neki a régi rendszerhez képest ez az új rendszer, hiszen mindig megvan a kockázat annak, hogy nehézségek lesznek. Lényeg az, hogy ehhez szakértelem kell. A ciprusi elnökség erősködött ezen, és kétszer is kérte a bizottságtól, egyébként üdvözlöm a költségvetési igazgatót, arra kérték szemet a biztost, hogy jobban magyarázzák el az ő áfa javaslatukat, hiszen az egy kicsit komplikáltabb, mint ahogy ezt egy közepes képességű pénzügyminiszter megértheti és majd meglátjuk, hogy Jean-Luc Doan és Anne mit javasolnak nekünk. De úgy gondolom, hogy nekünk is az az érdekünk, hogy támogassuk a bizottság javaslatát, és a tanács egyébként ennek ezt elviekben elfogadta, de még nem, nincsen olyan helyzetben, hogy a javaslat részleteit elfogadja az év vége előtt. Ami pedig Godmanis kollégán kérdését illeti a e, fukarok e, fösvények klubjával kapcsolatosan, erre Jutta kitűnően válaszolt. A bizottság magas szinten képviselteti magát. Szeretném kérdezni, hogy ön elmondja-e, mit gondol erről, vagy nem akarja elmondani, de igen, Főigazgató úr, öné a szó. Lewandowski biztos úr Nikóziai ülésen elmondta, és ezt ismételné meg, az, hogy a bizottság fenntartja a javaslatát és álláspontját. Úgy gondolja, és itt most arra utalok, amit a belga külügyminiszter Didi Renders mondott több alkalommal, a bizottság tudja, hogy mi az, hogy kompromisszum, és a bizottság igen kiegyensúlyozott javaslatot kíván e, terjesztett elő, és ezt a jelenlegi gazdasági pénzügyi helyzetben igen aktuálisnak tart, és ezt mi is osztjuk ezt a véleményt. Ez a javaslat nagyon kiegyensúlyozott, és ezt mindenképpen meg kell védeni, hiszen az egész unió érdekeit képviseli. Ezt továbbra is védeni fogjuk, például már holnap a koreperben. Világosan szólni fogunk azon tendencia ellen, hogy ezt csökkentsék, vagyis hogy csökkentsék az EU költségvetését. Ezt már Nikóziában is elmondtuk. Ami a saját forrásokat illeti, szeretném elmondani, hogy a bizottság részéről úgy gondoljuk, hogy fenn kell tartani a nyomást ezen dosszéval kapcsolatosan, amely alapvető az áfa javaslat, egyszerűsítési javaslat, és ez az életet sokkal könnyebbé fogja tenni azoknak, akik ezzel az ügyel majd foglalkoznak. És ez a forrás sokkal átláthatóbbá válik, hiszen ez ma igen komplex statisztikai számításokon alapul, ami pedig a pénzügyi tranzakciós adót illeti. Várjuk a levelet, de még az erősített együttműködés esetében is ez az adó saját forrást képezhet, és tudjuk, hogy ami a saját forrásokkal kapcsolatos döntést illeti, abban világosan jelezni fogják, még akkor is, hogyha lesznek átmeneti intézkedések figyelembe véve az, hogy technikailag be kell vezetni ezt az adót, de alapvetőnek veszük, tartjuk azt, hogy fekete-fehéren szerepeljen a saját források között a pénzügyi tranzakciós adó, és ez benne legyen az EU költségvetésében. Ezt az álláspontot a tanácsal szemben is védeni fogjuk, és egyébként új kapcsolatokat vettünk föl a ciprusi elnökséggel e tárgyban. Egyébként emlékeztetek arra, hogy néhány felvilágosítást is adtunk, megvilágítottuk egy kicsit ezt az áfa problémát, és ami a technikai vetületét illeti ennek a dosszénak, ez most már érett, és politikai döntés szükséges arra, hogy a régi rendszert megváltoztassák, és ez azt jelenti, hogy időnként a befizetések is változhatnak, de ezek igen csekély mértékben változnak, és mindenképpen szükség van arra, hogy ezt az áfa reformot végrehajtsuk. Elnök, köszönöm, főigazgató úr. Most azt javaslom, hogy ezt a véleménycserét zárjuk le. Mindenképpen hasznos volt, és azt mutatja, hogy a vélemények nagyban egybeesnek. Még sokszor lesz alkalmunk arról, hogy erről beszéljünk, és ma este a, az előadók összeülnek, a koordinátorok pedig még ma. Most azt javaslom, hogy térjünk át a következő pontra. Az IGF-fel kapcsolatos mobilizációra. Darden kollégának javaslom, hogy ezeket terjessz elő. Neki három anyaga is van az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal kapcsolatosan. Giovanni is itt van, hagyjuk, hogy egy kicsit kifújja magát, hiszen most érkezett, majd később adom meg neki a szót. Kedves kollégám, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Három jelentésem van. Az egyik kérelem Írországtól érkezett, a kommunikációs szektorra vonatkozik, és ez a globalizációval kapcsolatos. A másik pedig a Hollandiából érkezett, ezeket eh, a jelentéseket eh, illetően eh, világosabb kép, és ma délután összeül a Foglalkoztatási Bizottság, én is tagja vagyok, és ott lesz néhány módosítás, amelyet előterjesztenek. Nem lesz meglepő számomra, hogy az egyik jelzi az, hogy például Hollandia esetében vannak sajátosságok, sokszor negatív az álláspontjuk a válsággal kapcsolatosan, vagy a, az alap felhasználását illetően. Úgyhogy ezekről a kérelmekről van szó. Köszönöm szépen. Köszönöm, kollega. Darden úr jelentésével kapcsolatosan valaki szeretne hozzászólni vagy kérdés föltenni Juta. Ja. Igen, lenne hozzáfűzni valóm. A ketteshez. Frederik kétszer említi Hollandiát, hogy pozitív szavazással kéne, hogy a bizottság pozitív szavazását elfogadtassa velünk. Én megkérdeztem a munkacsoportomban, a frakcióban a többieket, hogy nekünk költségvetési bizottságként ugyan miért kéne nekünk a Hollandiát támogatni. Tudjuk pontosan, hogy mire megy ki ez a dolog, a holland államháztartásra. Ezt már letárgyalták egymással, a hollandok előre törtek, és kénytelenek vagyunk nekük most ezt a pénzt garantálni de ugyanezek a hollandok még azt is akarják szemtelenül, hogy a, jöv, a következő költségvetési időszakban ne legyenek rendes kifizetések, és az EGF ne legyen felhasználható. Ezt csődbe vigyék. Ugyan miért adjunk ennek helyet? Miért kéne Hollandiát támogatni az EGF-ből, hogyha ők ezt amúgy is meg akarják fúrni. Lehet, hogy egyes kollégák ezzel nem értenek egyet, de egyébként a Svédországra is igaz. Ugyanezt el lehet mondani Svédországról. Az én részemről nekünk, nekik mondjunk nyugodtan nemet. Köszönöm. Sajnos holland kollégáink, Jan Mulder és a többiek nincsenek itt, kár, de most nincsenek itt, Garant Fern sem, akihez egyébként közvetlenül intéztek néhány szót, sértő szót, de hát ez valóban kérdéses. Ez nem csak az európai globalizációs alapra vonatkozik, hanem a strukturális alapokra is. Néhány ország visszautasítja a kifizetést, vagy befizetést közben a megbízott miniszterük, vagy illetékes miniszterük Brüsszeltől kér pénzt. Úgyhogy erre még lesz alkalmunk visszatérni. Ami Darden kollégát, kollega jelentését illeti, ezt meghallgattuk, most pedig Alexander Álvaro úrnak adom meg a szót Galíciáról. Köszönöm szépen, hasonlóképpen kevésbé bonyolult ez a dolog, mint Darden kolléga jelentése volt. Egy spanyol kérés érkezett be. 878 munkatársról van szó a vasas ágazatban dolgoznak ők. Úgy gondolom, hogy tekintettel arra, hogy itt közel 900 munkatársról van szó, kb. 900, euróról, 900 millió euróról beszélünk, ez szerintem képviselhető elfogadható. Én azt javaslom, hogy ezt engedélyezzük, vagy feleljünk meg ennek a kérésnek. Tudom, hogy vannak egy pár, akik szeretnének ezzel részletesebben foglalkozni, és a jelentésben esetlegesen ugye egy-két prabolum bekezdés, illetve cikk kikerült. Mi a magunk részéről ezt ugye ideiglenes eszköznek tartjuk, egyéb iránt a jelentésben az a javaslat szerepel, hogy engedélyezzük ezt a kérést. Sur ce projet... Ami a galiciai projektet illeti, Andersen asszony. Thank you, Chair. I... Köszönöm. Azt szeretném tudni, hogy Jutta Haug miért gondolja úgy, hogy Hollandiában az alapok, a kormányzat, az állam ö, kezébe kerülnek, és Spanyolországban miért nem. Igazából mindig ez van. Tehát miért teszünk különbséget? Köszönöm. Oui, merci. Jutta? Jutta? Nincs igazán különbségtétel, igen, mindig ugyanaz van, mindig ugyanaz történik teljesen mindegy, hogy mely tagállam kér pénzt a globalizációs alapból. Itt bizonyos újra bevezető, tehát hogy a munkatársak visszavételéről beszélnek, stb. Erre már mind sor került, és az állam kaszírozta ezt be. Én ezt azért mondtam, hogy a kollégák annak mérlegelése során, hogy Svédországnak, Hollandiának akarunk-e pénzt adni, nem kell attól tartani, hogy ez a munkatárs munkavállalóknak lenne probléma, mivel minden esetben megtörtént már a segítségnyújtás, az államok ezt megelőlegezték. előlegezték és a globalizációs alap kialakítása véget történik. Ez így Svédországnak és Hollandiának joga van ahhoz, hogy kérje ezen pénzek visszatérítését. A kérdés mindössze az, hogyha a jövő évben újra kevés pénz áll rendelkezésre a kifizetésre, akkor miért kellene olyan tagállamoknak kifizetéseket teljesíteni, olyan tagállamok felé, akik nem adnak elég, esz, elég pénzt az uniónak a kifizetésekhez. Köszönöm. Elnök, ezt a vitát Szuza asszony elendése után folytathatjuk. Most pedig azt javaslom, hogy Dominik Riké terjessze elő a svédországi projektet. Igen, köszönöm. Svédország jól viseli a válságot, a jelenlegi válságot, és a globalizációs alkalmazkodási alap folytatása ellen van, közben kérelemmel élt, mégpedig arra vonatkozóan, hogy több mint 900 dolgozót elbocsátottak, az AstraZeneca munkatársait kutatással, fejlesztéssel foglalkozik a generikus, alacsony költségű generikus gyógyszerek kifejlesztésével, Európán kívüli országokból jönnek ezek, és a lényeg az, hogy 4 millió 325 ezer eurót kérnek, azt javaslom, hogy ennek tegyünk eleget, figyelembe véve, amit mindeddig tettünk ez a jelentés formailag megfelel, és nagyobb gondokat nem vett fel, kivéve azokat, amelyekről az előbb beszéltünk. Köszönöm, Dominik. Kérdés, megjegyzés a svéd dosszéről, dosszéről nem? Most pedig Zsalói Kotinyi fog beszélni nekünk a Peugeotról. Itt sincs gond, figyelembe véve, amit már a kollégáktól hallottam. Franciaország esetében 2010. Eh, május 5-én terjesztették elő ezt a kérést, még a régi elnökség, és 11 millió 949 ezer euróról van szó, és több mint 2000, 2089 munkavállalóra vonatkozik, szintén a válsággal függ össze. Két elemet szeretnék hozzátenni, ezek fontosak. Az egyik az igen hosszú feliratkozási időt illeti, mert 27 hónap telt el a francia hatóságok által beadott kérelem, és a költségvetési hatóság elfogadása között. Ez 2012. augusztus 21-én történt meg. Ez ilyen hosszú elfogadási időszakra még nem volt példa. Az ember fölteszi a kérdést, hogy miért ilyen hosszú ez a, az időszak, és a másik pedig, hogy a francia hatóságoknak le kell vonniuk a következtetéseket ebből, hogyha legközelebb kérelemmel élnek. Egyébként én már javaslatot tettem arra, hogy a vizsgálati időszak csökkenjen a globalizációs alkalmazkodási alap esetében, hiszen 27 hónap vizsgálati időszak volt. A másik egyébként egy az üzem bezárásával, a PSA Peugeot Citroën bezárásával kapcsolatosan a múlt héten lépett a francia kormány, végül is ezt elfogadta, és nagyon oda kell figyelnünk erre, hiszen a globalizációs alkalmazkodási alap eh, megreformálását illetően a határidők csökkentésére kellene törekednünk. Köszönöm, köszönöm. Kedvezően ítéljük meg ezt a kérdést, de mindenképpen azt kell bizonyítanunk, hogy ez eh, egy előző terv számára történő segítség, és nem pedig a jelenlegi tervre vonatkozik, amit a francia kormány határozott el. Álvaro úr. Köszönöm szépen a szót. Kérem az elnök urat, hogy értsenek úgy, hogy nekem semmilyen kételjem nincs a kollégák tisztességében, de mégis szerényen azt mondanám, hogy a jövőben oda kéne figyelni, hogy ezt másképp kezeljük. Ha a közéletben, a médiákban kételyek merülnek föl, az egy másik dolog, de ha egymással szemben merülnek föl kételjeink, akkor e, még ha spanyol jellegű a nevem is, e, e, attól még én német vagyok, és nem érzékeny dolog olyan embernek adni egy témát, aki érintett eh, a hazája révén, tehát a jövőben, mondom, nincs kételjem a kolléga integritásában, de ezt kerüljük el az ilyen kényes helyzetet. Köszönöm. Kottényi úr eh, válaszolni fog, eh, ami őt illeti, de ezt a megjegyzést már a koordinátorok elé terjesztettem, és ma kezdjük ezt alkalmazni. Kottényi úr új tag, szívesen fogadjuk, és bízunk benne, ő kompetens és mindenképpen fedhetetlen. Most európaiként reagálok, és nem franciaként, hogyha olyan jelentésekkel foglalkoznak kollégák, amelyek nem a saját országokkal kapcsolatosan, az egy dolog, de hogyha saját országunkról van szó, akkor egy kicsit jobban ismeri a képviselő, hogy ott mi is történik. Én nem vagyok egyébként részrehajló, az biztos, hogy Sárközi elnök úr nagyelnök volt, ez a kérelem még az ő időszakából érkezik, ezt megvédem, de nem lehet engem úgy tekinteni, mint az ő hívét. Elnök, megértettük, értjük nem az ön politikai hozzátartozását kérdőjelezték itt meg, hanem a, az, hogy az ön országáról van szó. Elnök, köszönöm. Ezt az egész dossziét a foglalkoztatási bizottsággal egyeztetjük. A globalizációs alkalmazkodási alapra ezek a jelentések vonatkoztak. Emlékeztetek a az A módosítások leadásnak határideje 20-a, vagyis holnap, holnap 12 óra, és a szavazás a 10-11. október 10-11-i ülésünkön lesz itt a Költségvetési Bizottságban, és a Foglalkoztatási Bizottság elő fog szavazni. Már csak 10 percünk van, még mielőtt szavaznánk. Giovanni megérkezett, azt javaslom, hogy terjessze elő a 6-os, 7-es, 8-as pontokat egy hozzászólás keretében. Ez a kappal a közös agrárpolitikával kapcsolatos. Köszönöm szépen! Itt ugye a közös agrárpolitika reformjáról beszélünk. Négy rendeletről van itt szó. A közvetlen kifizetések, a vidékfejlesztés, a KPS, közös piac szervezés és a horizontális rendelet. Az első hárommal kapcsolatban foglaltunk állást, a negyedikkel Pavasztámkosz kolléga foglalkozik. Nézzük tehát ezt az első hármat. Közvetlen kifizetések, Az egésznek az orientációja változott egy kicsit. A bizottság azt javasolta, hogy a közvetlen kifizetési kvóta 30%-át a zöldítésre fordítsuk. Tehát környezetbarátabbá tegyük a mezőgazdaságot, hogy a transferkifizetéseket is átláthatóbbá tegyük, és ezek közösség számára tett használ. Valamint a kis és középvállalkozások támogatásáról is szó van, egyszerűsített rendszer, illetve a fiatal gazdálkodókra is gondolni kell annak érdekében, hogy ők is tényleg megjelenhessenek a porondon, itt 35 év alattiakról beszélünk. Egyébként, akik hát meglehetősen kis százalékos arányt tesznek ki jelenleg. Aztán van szabályozás ugye a hátrányos helyzetű régiók vonatkozásában is ezen túlmenően az egyes üzemek részére történő kifizetések maximalizálása is szerepel itt. Ez a javaslat a pénzügyi keretre tett bizottsági javaslattal is természetesen összefügg. Az összes agri jelentésben azt hangsúlyoztuk, hogy mik azok az érzékeny pontok, ahol a bizottság javaslata különösen érzékeny. Éppen ezért ezt kellő gondossággal át kell tehát néznünk. A javaslatom az volt, hogy a rugalmasságot hangsúlyozunk az első és második pillér között. meg kell nézni, hogy mi a helyzet például a kifizetésekkel kapcsolatban, és így tovább a zöldítési kifizetésekkel kapcsolatban. Meg kell nézni azt is, hogy mi az, amit át lehet tenni esetleg a második pillérbe, hiszen az is akkor környezetvédelmi célkitűzés lenne tulajdonképpen. Nézzük akkor most a második véleményt a vidékfejlesztéssel kapcsolatban. az egésznek a múltját tekintve, ugye ez egy kicsit más téma, milyen stratégiai keret megteremtésére van szükség, nem csak ezzel az alappal kapcsolatban, hanem más, tehát például a strukturális alapokkal kapcsolatban is. Vannak bizonyos előzetes feltételek, amelyek betartására szükség van. az itt tett javaslatok kiegészítő jellegűek, főleg erőteljesebben a mezőgazdasági üzemekre koncentrálunk, jobb kockázatkezelés is felmerül itt, mint téma illetve az is szóba kerül itt, hogy három támogatási hálózat van Európa szerte kérdés, hogy erre szükség van-e. Én itt azt javasoltam, hogy valamit az innovatív helyi együttműködést. Ez nagyon bonyolult eszköznek tűnik, amelynek eredményei is meglehetősen korlátozottak. Itt regionális, illetve nemzeti szinten zajló projektekről van szó, ezeket 100 ezer euróval finanszírozzák, én a magam részéről ezt egy kicsit soknak tartom tekintettel az eredményekre. Persze erről beszélhetünk, erről lehet vitatkozni. Nézzük akkor az utolsót. KPS. A bizottság javaslata itt abból indul ki, hogy a piacok nem kiegítő rugalmasságára kell reagálni. Oda kell itt figyelni az olyan lehetőségekre, amelyeket a termelői szervezetek, amelyek a termelői szervezetek kezében vannak, tehát új területeken a termelést elősegíteni, és így tovább. A áringadozás csökkentése itt a fő cél. Igyekeztem a jelentésben a termelői szervezetek szerepét is hangsúlyozni. Különösen azokon a területeken, illetve azokban a régiókban, ahol kevesebb szerep jut még nekik. Összesen 38 módosító érkezett be a közvetlen kifizetésekre, 18 a KPS-re és 29 a vidékfejlesztésre. Ezek még az eredeti nyelven vannak egyelőre. a három fő nyelv érthető számomra, azokat jobban értem, a többi sajnos nem annyira érthető. Köszönöm. Köszönöm, oda fogunk figyelni arra, hogy gyorsan legyenek ezek fordítva. George Lyoné a szó. Köszönöm, elnök úr. Először is meg szeretném köszönni, hogy viszonylag kevés módosítót nyújtottak be a kollégák. Már így is 7600-ról kell majd vitatkoznunk Úgyhogy amit nem akarunk, az további módosítók benyújtása. Tehát köszönöm, hogy keveset és tömören fogalmazták meg a nyújtottak be, és tömören fogalmazták meg őket. De nyilván tisztázni kell itt dolgokat. Hát az innovációval kapcsolatban az együttműködés kapcsán törölni kéne bekezdéseket, vagy sem, ez a fő kérdés, illetve hogy a greening komponens csökkenthető-e. Nagyon fontos a kapon belül, hogy ez ugye közjót szolgál a mezőgazdaság, és közben támogatni kell a termelőket is. Meg kell találnunk a kellő megfogalmazást arra, hogy, hogy a közjóval hogyan lehet indokolni ezt, és ebben jó ez a hozzájárulás is. Köszönöm szépen. Merci, George. Isabelle Durand. Oui, merci. Euh, Monsieur le Président, moi je, je, je suis un petit peu étonné, je dirais, de... de Kicsit meglepett, euh, amit most hallottam, mert nagyon ö, fölösleges részleteket ö, veszünk be ebbe a véleménybe, ahelyett, hogy politikai alapállásokat fogalmaznánk meg. Erről már volt szó, hogy módosítani kell ezt a részt, és rendben is van ez, de hiányzik nekem az, hogy globális elemzését adnánk a helyzetnek. A súr jelentés kapcsán az egyensúly valahogy eltolódott, nem? Az a benyomásom van, persze majd még meg kell részletesebben is nézem azért a szöveget, hogy bizonyos tagállami érzékenységekre alapul megint az egész dolog, az Agrárbizottságban ez mindig így van. Jó, nézzük meg, és végül is azért nem maradjon el az alapelvek megfogalmazása, mert hát végül is a mezőgazdaság és a költségvetés kapcsolatával foglalkozik a szöveg, és ez egy elvi kérdés is, de a részleteket még nem látom, bele kell még jobban néznem, de valahogy nem értem, hogy, hogy miért nem szerepel a szövegünkben egyfajta globálisabb megközelítés, mert hiszen az érdemi dolgokat úgyis a az bizottságnak kell megmondani. Köszönöm. Minél kevesebb valami, annál többet ér, ezt tudjuk már máshonnan is. Giovanni kívánsz válaszolni erre a kritikára, de, de szépen, kellemesen, kedvesen tessék. Igen, élek a lehetőséggel, ha elnök úr lehetőséget ad. Ez valóban egy kicsit provokatív kérdés volt, meg felvetés. Tulajdonképpen azt mondja ki, hogy a mezőgazdaság egy kicsit túl drága. Mégis azért válaszolok rá. A közös agrárpolitikára vonatkozó javaslatot az új pénzügyi keret jelentősen behatárolja, ami a forrásokat illeti, bizonyos konkrét, specifikus eszközökre történt most javaslat, de nagyon szorosan kell kötődnünk a több éves pénzügyi kerethez, már pedig tudjuk erről, hogy a közvetlen befizetések, a, jövő, a közvetlen támogatás a jövőben csökkenni fog, vagy legalábbis erről most vita van, és itt a Költségvetési Bizottságban. Tehát ennek a tükrében kell azért nekünk is dolgoznunk. Ami a konkrétumokat illeti, annyit tudnék elmondani, hogy abban megegyeztünk már, a tanács van er- is megegyezés született, hogy a számokról, azon számokról nem beszélhetünk, amelyek még az MFF-től függenek, de témákról lehet beszélni, bármilyen témát fel lehet vetni. És szerintem vannak olyan témák, amelyekben mi kifejezetten kompetensek vagyunk, a rugalmasság, a transferek, kérdése, a pillérek közötti átmenet, ez tipikusan költségvetési kérdés. És ennek megfelelően az illetékes bizottság tárgyalja őket, de szerintem a véleményben azért ugye mindkettőt meg kell tennünk a saját témáinkhoz érdemben hozzászólni, a többihez is pedig a saját szempontunkból hozzászólni. hogy most éppen melyik pillért alkalmazzák. Ez egyértelműen a mi kompetenciánk erről állást foglalni. Viszont ami a többi kérdést illeti, illetve azt, hogy mennyire értelmes, célszerű a felhasználás ebben a tekintetben, George tudja is, hogy az Agri Bizottság a kompetensebb, és ott arról volt is keménye vita. Írhatunk itt véleményt, de a valódi döntést végül is az illetékes bizottság fogja meghozni. Én mindig is azt mondtam, hogy a forrásokat nem szabad olyan tevékenységekre felhasználni, amelyek visszafordíthatatlanok, és tulajdonképpen csak bonyolítják a jelenlegi helyzetet. De hát ezt az illetékes bizottság fogja eldönteni, nem én. A greeningről szólva, ez egy más téma, ez erről tudunk világosat mondani az továbbra is alapelv, hogy a mezőgazdaságnak figyelembe kell venni a környezeti szempontokat, ezzel szerintem nincs senkinek sem problémája. Az agrárkörnyezeti ágazat ugye persze ezt is speciálisan, hogy ez miben nyilvánul meg. Persze vannak olyanok is, akik más lobby érdekeket képviselnek. Ezt a frakcióknak kell egymás között egyeztetni, ez egy politikai kérdés. Köszönöm, Giovanni. Emlékeztetek arra, hogy ami a három jelentést illeti, már lejárt a módosítások beadásának határideje, mivel a fordítás még csak most folyik, 10, szeptember 13 volt a határidő, és szavazás nálunk november 10-én lesz, még mielőtt a Hans Agri Bizottság szavazna. Igen jelentős része ez a pénzügyi tervvel kapcsolatos tárgyalásoknak, és a parlamenti delegáció minél hamarabb el kell, hogy tudja kötelezni magát a tanácssal való megbeszélések szempontjából, és különösen fontos a kap de a kohéziós és regionális politika összes más aspektusait. Csak öt perces késésbe vagyunk, és most elkezdünk szavazni. Bizony, bizony, bizony, bizony, kártya kell, Salvador. 15 évet tart, töltött már az EP-ben Salvador Gariga, és most jött rá arra, hogy elektronikus szavazás is van. Akkor az érdekeltek kérése alapján az átcsoportosításokkal kezdjük. Van egy olyan, amely nincs benne az önök dosszéjában, a parlamenti költségvetésre van szó, ezt kiosztották, de nincs benne a Kobu News-ban. Majd pedig a véleményekről fogunk szavazni. A lecsapatások után. 2012 egyéb intézmények költségvetése öné a szó előadó úr. Köszönöm szépen. Kicsit el, át akartam variálni a napi rendet azért, mert ugye zajlanak a szavazások a Környezetvédelmi Bizottságban is, ezért nem leszek itt majd később ezek a módosítók a kompromisszumokból és kötelezettségekből származnak. A kiadási oldalt, fordítási, tolmácsolási szinten csökkenteni kívántuk, de nem szabad, hogy ez a munkánkat gátolja, vagy a többnyelvűséget bármilyen módon arra következtetésre jutottunk ebben az évben, hogy több munkánk van, több módosítónk, több tervezetünk, és vannak mm, olyan csúcs időszakok, amikor hatalmas mennyiségű munka jön össze, és a ugye a többnyelvűség keretein belül ezt kifelé is képviselnünk kell. 2011-ben egy 35%-os növekedés volt a külső szolgáltatások vonatkozásában, mit most 3,3 milliós növekményt javaslunk a nem várt kiadások területén. Ezzel nekem nincs problémám. Ebben szerepel a kötelezettségem. Köszönöm, Derek Vogan. Köszönöm. Köszönöm. Azt hiszem, ehhez csatlakozhatunk. A Caprex kapcsán ugye tényleg 7000-nél több módosító van, úgyhogy ez óriási munkaterhet jelentett számunkra. Nem kéne elfogadnunk azt, hogy a külső fordítási szolgálatokra további pénz menjen. Köszönöm, több kérdés, megjegyzés nincs. Akkor szavazásra bocsátom ezt az átcsoportosítási kérelmet, amelyet az előadónk javasol mellette. Köszönöm, ellene ketten ellene tartózkodás, egy tartózkodás elfogadva. Köszönöm, előadó úr. Nincs több átcsoportosítás az ön esetében, viszont Francesca balzani na két átcsoportosítási kérelme van, úgyhogy meg is adom neki a szót. Először a 23-as. A 23-as átcsoportosítást kellene előterjeszteni, és utána 24-est, mert az viszont gondot okoz, Francesca. Köszönöm. Nos, a 23-as vagy a 4 millió euróról van szó, mivel nem volt lehetőség arra, hogy pár projektet megtartsunk, olyanokat, amelyeket a Kanada, illetve Egyesült Államok beli költségvetésből társfinanszíroznak. Megvan egy bizonyos társfinanszírozási szint, erről kell, hogy döntés szülessen. Az Erasmus Mundus vonatkozásában kettes akció a javaslatom a következő. Mivel ez egy sikeres program, És van ugye egy olyan mobilitási program is, ami Ázsia, illetve Új-Zéland irányába megy. 4 millióról teszek itt javaslatot, két bilaterális együttműködési projekt van itt, aztán 24, ez a szakértői csoportok tartaléka, Beszéltünk már ezen ö, tartalékok kényes helyzetéről még a nyár előtt, és szeptemberben aztán informális kapcsolatfelvételre került sor a bizottság és a parlament között. Voltak tárgyalások ezzel kapcsolatban, és hát látszólag valami pozitív eredmény jött ki ebben. Én azt mondanám, hogy ebben az ügyben meg tudjuk szavazni a bizottság javaslatát. Jó megközelítés ez, hogy nagyobb fokú átláthatóságot biztosítsunk. Azt mondanám tehát, hogy ez mindenképpen jó így. Ezt még cseréltünk a hónapok során, és persze van arra lehetőség, hogy ezt a 2013-as költségvetésben nézzük. A, én azt mondanám, hogy vegyük ezt ki a tartalékból, tehát hogy mi így szavazzunk, hogy ez kerüljön ki a tartalékból, és ezzel tényleg nagyra értékelhetnénk az elvizetkozó munkát. Hello. Köszönöm. Azt javaslom, hogy először a 23-asról szavazzunk az Erasmus Mundusról mellette, köszönöm, ellene, kettő, tartózkodás, nincs tartózkodás, az 23-ast elfogadtuk. A 24-es, ahogy az előadónk elmondta, nagyon sok kapcsolatfelvétel volt, találkozó a bizottság főtitkárával, Sofkovicsal, és szeptember 18-án az indoklást frissítették, aktualizálták, és ennek alapján úgy gondolja az előadó, hogy el lehet fogadni. Van-e kérdés, megfigyelés? Nincs. Mellette? Köszönöm. Ellene? Három. Szuzá asszony? Mellette. A szóvivője közölte, hogy mellette van. Nagyon jó, tartózkodás nincs tartózkodás remek, tehát a két átcsoportosítást elfogadtuk, nincs más átcsoportosítás, Francesca, ugye? Remek, akkor most azt javaslom, hogy szavazzunk abban a sorrendben, ahogy ezt elő is irányoztuk, és kezdjük Görán Ferm jelentésével, éppen időben érkezett ő a szavazásra. Ha korábban érkezett volna, akkor hallotta volna, hogy Svédországot lépéseit megkérdőjelezték. Ő egyébként alelnöke a bizottságunknak, erről majd később beszélünk még. Európai Hálózat finanszírozási eszköz, Görön jelentése, de az előadó úr Görön szeretne valamit mondani. Rövid megjegyzésem lenne csak Svédország és a globalizációs témára pedig majd, még majd visszatérünk. A szavazólistáról számos módosító, szóbeli módosító, kompromisszumos módosító született, és egyeseket visszavontak. Az előadó és én egyeztettünk erről, erről az árnyék előadók is részt vettek a néppárt részéről, köszönöm, mert sok fontos kérdésben sikerült megegyeznünk. Például egy ilyen a pénzügyi eszközök kérdése, adóeszközök. Itt szigorúbb határidőket kértek volna egyesek, de a kompromisszum révén végül is egy másik jelentés tükrében a, a projektkötvények kapcsán megegyeztünk. Aztán voltak még itt más fontos témák is, ezért vontak egyesek vissza a kompromisszum javára módosítókat, csak ennyit akartam hozzáfűzni. Köszönjük, Görán! Remegőre nincs több megjegyzés. Akkor most szavazzunk. Itt a lista tízes módosítás mellette, ellene. Három tartózkodás elfogadva. 24-est visszavonták, 25-ös módosítás második részt visszavonták, első rész Border Crossing cég, Peter jár mell- a, mellette van a előadó mellett, e, ellene tartózkodás elfogadva. Második részt visszavonták. 11 előadó szóbeli módosítással mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az előadó szóbeli módosítása, amely ott van írásban a szavazólistán 5-ös cikk 1 bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 26-27, Péter Ján, együtt szavazhatunk mellette, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 28-as visszavonták, ugyanattól a szerzőtől 12-es szavaznunk kell eladó módosításával. A szöveg ott van a listán mellette, ellene, kettő tartózkodás, elfogadva. 13-as előadó mellette, ellene, három tartózkodás, elfogadva. 29 Péter jár mellette, ellene, kettő tartózkodás, elfogadva. Van itt egy módosítás. A rendeletjavaslatról szavazunk. 14-est visszavonták, 30-as Péter Jár az előadó ellenzi mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt most ellenőrizzük, hogy bemelegítsük a gépet. Szerintem visszautasították. Péter Jár módosításáról van szó. Én is részt veszek a szavazásban, hogyha nem vagyok létszám többlet. Monika Halmayer gyorsabban jön, mint Hussein Bolt. Nem tudom, hogy gyorsabb-e, de megérkezett, úgyhogy szavazott. Így befejezzük a szavazást, és az eredmény 16 mellette, 17 ellene. Nem volt elég az ő szavazata az elfogadáshoz, így elutasítva. 31 Péter jár, az előadó támogatja mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 32-es visszavonva, 33 támogatja az előadó mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 15-ös és talán a 16-os együtt lehet, nem? Nem. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 15-öst ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17 mellette, 15 ellene. 16-os előadóé mellette, ellene. Három tartózkodás, elfogadva gond nélkül. 34-es visszavonták, 35 szintén visszavonták, nem? Görán azt mondták, hogy a 35-öst visszavonták. 36-os mellette, ellene, kettő tartózkodás elfogadva, 37-es visszavonva, 37-es visszavonva, 17-es, 18-as, 19-es, 20-as, lehet egyszerre blogban szavazni róla? Mellette? Ellene? Három tartózkodás? Rendben, elfogadva. Szálvador, valami gond van? Belső ügyek. Rendben. 21-es 21-es a néppárt kérésére részenkéti szavazás van az első rész, mellette, ellene, három tartózkodás, első rész elfogadva, a második rész, ott van a hozzáfűzés a Union Budgetig, mellette van az előadó, mellette, ellene, tartózkodás. Úgy látom, hogy ugyanaz a többség, de egy szemét láttam, aki másképpen szavazott most, úgyhogy elektronikusan szavazunk. A 21-es második részéről megítom a szavazást, lezárom a szavazást. 16-17, igen, jól láttam, 17 ellene, úgyhogy elutasítva. 38-as Péter Jár összeegyeztethető az előzővel, mellett van az előadó mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 22-es előadó mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A preambuló bekezdésekhez érkeztünk blogba vehetjük az összes recital preambul bekezdést, mellett ellene tartózkodás elfogadva, az összes elfogadva, melléklet 39-es, 40-es egyformák, egyszerre szavazunk róla, a, ellenzi az előadó mellette, senki. Ellene, mint mindenki, tartózkodás elutasítva. A jogalkotási állásfoglalásról blokkba az 1-es, 2-es mellette, ellene, 4 tartózkodás elfogadva. Végső szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Szavazzanak, lezárom a szavazást. 28 mellette 2 ellene 3 tartózkodás. Gratulálunk az előadónknak. Most pedig de Szuza asszony jelentését elhalasztottuk, és most Katrin Trautmann jelentéséről szavazunk. Itt egy levelet exúzálta magát, nem tud jelen lenni. Mindenkinek megvan a szavazása? Klute módosító előadó mellette van, el, mellette, ellene, négyen. Tartózkodás elfogadva. Hármas, négyes Klute úr előadó ellenzi csomagban. Tudunk szavazni? Kettes, hármas javítja magát az elnök. Egyszerre mellette? Ketten. Ellene? Sokan tartózkodás. Egy tartózkodás volt, a kettes, hármas elutasítva, négyes, előadó mellette van, ki van még mellette? Ki ellenzi? Tartózkodik. Elutasítva. Nagy többséggel. Ötös szobeli módosító az ALDE részéről. Ezzel a módosítóval, ezzel a szobeli módosítóval kapcsolatban elmondható, hogy támogatja az előadó, mondta a néppárt, tehát támogatja az előadó, még ki ellenzi. Négyen. Tartózkodás elfogadva. Elektronikus szavazás Trautmann asszony jelentéséről. Megnyitom a szavazást. Szavazzanak. Lezárom. 27-2 ellenében elfogadva a három tartózkodás gratulálunk Trautmann asszonynak. Következő téma Szidónia jelentése az Erasmus mindenkinek programról. Mindenkinek megvan a szavazó listája? 18-as módosító, GUE részéről előadó ellenzi. Ki van mellette? A GUE ellene, sokan, kitartózkodik, a szocialisták, jó, elutasítva. 8-as, 9-es előadói módosítók csomagban, igen, mellette, 8-as, 9-es tehát kiellenzi, egy fő, kettő, tartózkodás, egy tartózkodás elfogadva. 10-es előadó ehhez van egy szóbeli módosító Gadia Faválasszony részéről mellette, ellene. Négyen tartózkodik. Egy. Elfogadva. 11-12-es csomagban lehetséges előadói módosítók mellette ellene. Három tartózkodik. Elfogadva. 19-es asszony előadó ellenzi, ki van mellette. Ague, ki ellenzi? Mindenki. Ki tartózkodik? Egy fő elutasítva. Jutta azt javasolja, hogy szavazzunk csomagban a 13, 14, 15-ösről, senki sem ellenzi ezt az eljárást? Jó. Akkor nézzük el az a 13, 14-est csomagban mellette. Még az sem? Jó, oké. Okay. akartuk gyorsítani a dolgokat, de csak túl bonyolítjuk. 13-as előadó mellette, még ki? Mindenki. Szinte. kiellenzi Egy. Tartózkodás. Nagy többséggel a 14-es mellette. Kiellenzi. ellenzi? Zöldek. Hát tartózkodás. Elfogadva úgy szintén. Kicsit más volt a többség, de igen. 15 mellette ellene. Négy, öt, hat fő tartózkodik, elfogadva. Itt is más volt a többségi viszony. Nézzük a preambulum bekezdéseket. 16-os GUE. Az előadó mellette van, ki van még, ki van ellene. 9 fő tartózkodik. Köszönöm. Nagy többség a 17-es, az előadó ellenzi, ki van mellette. Ague, ki ellenzi. Sokan. Tartózkodás. Szocialisták. Elutasítva. 3-as, 4-es csomagban mellette. Ellenem. Egy fő. Tartózkodás, egy fő. Elfogadva. 5-ös szóbeli módosító Hegyer részéről, előadó mellette van, ki van még mellette, ellene. Négy fő tartózkodás elfogadva. 6-os, 7-es csomagban, igen, jó, ki van mellette. Ki ellenzi? Két fő tartózkodás elfogadva. Jogalkotási állásfoglalás 1-es, 2-es előadó részéről mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonhat mellette kettő ellene három tartózkodás elfogadva. Gratulálunk Szitoniának. Jó, még van egy szavazásunk, illetve bemutatás és szavazás. Mónika Holmeyernek adok szót, aki ingatlan politikáról fog beszélni, Strasburgi helyzet, nem? Nem. Ez azért mondtam csak, hogy felébresszem a jelenlévőket. Monika, öné a szó, hogy bemutassa az ESMA projektet. Tisztelt elnök úr, rövid leszek, mert nem akarom a saját jelentésem megszavazását hátráltatni. Az ESMA tekintetében két problémás gond van. Először is ugye azt mondtuk, hogy véleményt fogunk leadni. Világos, hogy az eszmának új épületre van szüksége, ez egy új ügynökség. Ezt mi hoztuk létre. A gond az, hogy egy hónappal a létrehozása előtt ö, azt az épületet, amit ö, kijelöltek, valaki engedély nélkül bérbe vett, és szerintem ezt valaki direkt csinálta, de a döntéshozók nem utolérhetők, és a, az utódok, vagyis mi fizetjük a számlát. Az elődeink nem európai intézmények voltak, egy francia nemzeti ügynökség hagyta hátra ezt a zavaros helyzetet, úgyhogy hirtelen ez a döntésünket korlátok közé szorította. Ezt az épületet tulajdonképpen nem kellett volna szerintünk ezt kivenni, mert ez egyik legdrágább részén van Párizsnak, eleve Londonban is mindig ugyanez a gond. 700, 600, 700 ezer Gebäude haben werden, wo das 600-700 Euro kerül négyzetméterenként, és ennek a nyolcadáért is lehetne eh, épületet venni vagy bérelni, és még amiről én beszélek, az sem rossz helyen van. Nyilván a két helyet nem lehet összehasonlítani, na de miért kéne 6-700 eurós négyzetméterenkénti árat elfogadni, és egy picit szerényebb eh, helyre tenni az ügynökséget? Én ezt nem értem. A gond az, hogyha az ESMA most ki akarna költözni, akkor büntetést kell fizetnünk a gyors feladásáért az épületnek. A szerződésben az van, hogy 15 millió büntetést kell fizetnünk, hogyha kiszállunk. Ezért valami, hát ez egy zsákutca, és nem lehet a szerződést módosítani. Az eszmások megpróbáltak valami értelmes megoldást találni, hogy az épületben maradva, ugye 3000 és plusz 2000 négyzetméter bérléséről van szó, a bérbeadónak évente 3 millióval többet fizessenek. Vielleicht kann mir jemand ganz schnell meine eigene... Hm? Keresem a papírén között a számokat itt elnézést, egy kicsit összekevertem a paparjaimat. Tehát 318, 3 millió ezerrel többet, ezért az 5000 négyzetméterért. Ez nagyon sok. Már eleve a renovációra 600 ezeret költöttünk, és 3,168 százalékkal nő évente az infláció miatt eleve a bérleti díj. Az ESMA négyzetméterenkénti bérleti díja egyébként Párizs ezen helyén végül is nem túlzó. Négyzet, a négyzetméterekre a, a létszám alapján volt szükség, de ezzel nem követték a bizottsági ajánlást, és a szerződés, amelyet aláírtunk, azt mondja, hogy ha a jövőben ez nem okoz további kiadásokat, akkor kénytelenek vagyunk lenyelni és elfogadni ezt. Én ugyan kritizálom, hogy az eszme a előtt valaki biztos, hogy tudatosan azért ment oda, hogy felverje az árakat, és a, és a parlament költségvetési bizottságát erről nem értesítette senki, és a tanács részéről pedig azt nem értem, hogy miért megint a legesleg drágább helyét választották ki Párizsnak erre. Az Európai Bank felügyeletnek, ha már itt a takarékosságról, meg a pénzügyi felügyeletről van szó, és ez a dolga, akkor, akkor miért pont a legköltekezőbb helyet jelöljük ki, és ugyanez a másik bank felügyeleti intézménynél a baj. Az Európai Bank felügyelet is most küzd az új épületéért, de legalább van valami enyhülés. Itt most kárt kell mentenünk. Az elnök úr mindenki előtt szeretném elmondani, hogy ez, ez megint egy botrányos dolog, itt az adófizetők pénzét mindenféle megfontolás nélkül hajítjuk ki az ablakon. Alors, euh, plusieurs demandes de parole. Köszönöm. Több hozzászólási kérem van. Hartung úr az első. Köszönöm. Nagyon örültem ennek a jelentésnek, egyetértek ezzel, és önt, mint a Költségvetési Bizottság elnökét arra kérem, hogy az ügynökség vezetőjének írjon egy levelet, és a komoly aggájainkat befogalmazza meg. Köszönöm. Oui. Mm. Euh, That's okay. Oui, oui, on le dit dans la... J'entends bien, c'est... Jól értettem. A véleményben megmondjuk, most az eljárás során úgy döntöttünk, vagyis döntenünk kell, hogy adunk-e véleményt, vagy nem. És az előadónk javasolja számunkra, hogy adjuk meg a véleményünket. Rendben, Szálvador kér szót. Köszönöm. Azt kell tudni, hogy zöld utat kapott-e vagy nem. Az előadó a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságról beszélt. Úgy gondolom, hogy először is meg kell nézni a jogi lehetőségeket, botrányos ez a szerződés, az ügynökségek szemszögében vannak ugye szakértőink, az ügynökségi témára nézve vannak szakértőink. Még eh, mielőtt eh, ez eh, még hozzájárul ahhoz, hogy az értékelésük, vagy a tiszteletük irányba csökkenjen. A kérdés az, hogy meg kell nézni, hogy milyen jogi lehetőségek vannak még, hiszen ezt az európai adófizetők, az emberek fizetik. És ez botrányos és kockázatos is egyben. A jogi szolgálattal vizsgálnám, vizsgáltatnám ezt meg, megnézvén, hogy milyen lehetőségek vannak. Kérdés ugye, hogy a e, kártérítést, kártalanítást, ezt a szerződés korai felbontására vonatkozó díjat e, meg kell fizetni, azt is meg kell nézni, meg kell védeni magad, Jutálok! Köszönöm szépen. Én is úgy gondolom, hogy legalábbis egy kis időt kéne hagynunk magunknak arra, mielőtt pozitív véleményt írunk. Mónika elmondta, hogy minden rossz volt, de hát jó, azért mégis bólincsunk rá. Szerintem ö, minimum tartsuk vissza a véleményünket egyelőre, ez a minimum. Mert ha egyből azt mondjuk, hogy rendben van, még hogyha nincs is rendben, akkor tehát ezt a, ki kéne vizsgálni, hogy ki volt ez, aki felverte az árakat, és azt is meg kéne vizsgálni, hogy szükség van-e tényleg erre a plusz ezer négyzetméterre, mert ugye benne van a szövegben az, hogy arra való tekintettel, hogy esetleg majd további bővítés lesz a személyzetben, további ezer négyzetmétert bérelnének. Minek? Még a jelenlegi dolgozók sincsenek ott, ilyen feltételesen ne adjunk engedélyt semmire. Teljesen ellentmond mindez, ez az eljárás annak, amit egyébként szoktunk a három intézmény viszonyában ilyen ügyekben mondani. Tehát az ügynökségekkel kapcsolatban leírtuk ennek a homlokezénes ellenkezőjét, hogy hogyan kéne takarékoskodni, és akkor most mindenbe belemegyünk, ami mindennel szembe megy a, abban. Tehát ha költségvetési véleményt megalapozottan akarunk adni, akkor, és ráadásul világosak itt a, a disznóságuk, és ha, akkor ezt meg kell legalább fogalmaznunk. Mindig azt mondjuk, hogy most elfogjuk, aztán majd a jövőben majd ezeket el kell kerülni, ezeket a helyzeteket. De most van a jövő. Tehát ö, ö, jó, most ott ö, kvalifikált szakembereket akarnak felvinni, de tudjuk azt is, hogy nagyon nehéz ilyeneket találni, tehát szó sincs arról, hogy egyből bővítenék a létszámot, mert nem elég eh, a fizetés sokaknak, akik ezekben a témákban mozognak, eh, ez most egy másik történet, ezt az ekonosok tudják jobban, de biztos, hogy itt nem kell azonnal rábólítani és nem lenne rossz sem valamint a Salvador javasol, hogy a jogi szolgálathoz utaljuk az ügyet. Madame Wertmann. Wertmann asszony. Uh, stellungnál... Köszönöm. A véleményre mindenképpen igent mondunk, hiszen eh, nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy eh, a fejünk fölött eldöntsenek valamit, aztán a végén az adófizető fizeti ezt, eh, és tényleg ezekben a nehéz időkben védenünk kell magunkat ez ellen hogy egy ügynökség azt gondolja, hogy dönthet kénye kedve szerint, aztán majd ő is kifizetik. Kicsit ilyen hangulata van ennek az egésznek. A másik kérdés ugye az, hogy 15 millió kártérítést kell fizetni, de mi van azoknak a döntéshozóknak a felelősségével? Nem lehetne őket, akik ezt a döntést meghozták, nem lehetne őket kötelezni arra, hogy ez legalább hozzájáruljanak? és azok, akik akkor döntéshozók voltak, azokat nem lehetne elővenni? És ha őket is beveszik, akkor vagy pedig nem lehet esetleg a, ezzel a mm, szerződés felbontási díja kapcsolatban valami más megoldást találni, és mondjuk akkor keresnénk egy, egy egy, egy költségkímélőbb megoldást. A 6-700 eurós négyzetméterenkénti ár az botrányos, és a, az emberekkel szemben nagyon nehezen képviselhető. Van itt még teendőnk, és nagyon sok kérdést meg kell válaszolnunk ezzel kapcsolatban. Je... Bon, d'autres collègues, ah, attendez, attendez, attendez, à ce stade. Ebben a stádiumban nem ne essünk pánikba, az előadónk kénytelen volt távozni, mert egy másik bizottságban szavazás van. Mindenképpen úgy látom, hogy egyhangú véleményünk az, hogy adjunk véleményt. Tehát megfogalmazunk véleményünket. Itt van Rossz asszony, aki az ESMA ügyvezető igazgatója, már most elmondhatja, amit szükségesnek tart. De emlékeztetem a kollégákat arra, hogy ez az ügynökség egy európai rendelet értelmében, amelyet megszavazott a parlament, jogilag utódja egy olyan szervezetnek, amely az Európai Ügynökség elődje volt, a pénzügy, Európai Pénzügyi Szabályozók Bizottsága volt ez a, az előd, és 2010-ben született egy döntés, ez a szervezet az említett épületben helyezkedett el. Amikor jogilag az ESMA átvette a szervezet vagy a bizottság szerepét, akkor az ESMA ugyanebbe az épületbe költözött be. Egyébként a mi döntésünk alapján jött létre az ESZMA. Tehetjük a kérdést, jó helyen van -e, ez, nem lehetett volna máshova menniük? Ez rendben van, de mindenki hozzászól, mindenki elmondja, hogy ez egy fetakompli, késztények elé állítottak bennünket. Nem, a késztények azt jelentették, hogy mi a parlament meghoztuk ezt a döntést, ezt elfogadtuk a miniszterek tanácsával együtt és ez a helyzet. De ne felejtjük el, kedves kollégák, mindegy, hogy Párizs, Varsó vagy London, a szokoskodás is ugyanaz, most nem franciaként beszélek, de ne felejtjük el, kedves kollégák, hogy ez az egyike a három pénzügyi felügyeleti ügynökségnek. Néhány hónappal ezelőtt jöttek létre, és a parlament harcolt azért, hogy a 2012-es költségvetésben benne legyen ez. A tanácssal szembeszálltunk, a tanács ezt le akarta faragni ezeket a költségeket. De mi harcoltunk azért, hogy a az ügynökség felvehessen alkalmazottakat, nem azért harcoltunk, hogy a lehető legmagasabb lakbérér vagy bérleti díjért legyenek ott, hanem azért, hogy legyen egy biztosító és bankfelügyeleti ügynökség. A bankfelügyeleti ügynökség nek nem voltak meg a jogi eszközei és pénzügyi eszközei ahhoz, hogy igazi bankfelügyeletet végezzen európai szinten, és éppen ezért kértük Barozó elnöktől, hogy új javaslatokat tegyenek, erősítsék a rendszert, és itt eh, az Európai Központi Bankról van szó ebben az esetben. Ennek alapján úgy látom, az előadónk egyébként még vizsgálatot fog folytatni, de úgy látom most, hogy abnormális dolgok nem történtek az eljárásban, gyorsan akartunk lépni, és az, hogy ezt az épületet választották, ez már egy előző döntés következménye. Másrészt pedig nem szabad elfelejtenünk, hogy milyennek az ügynökségnek a szerepe, és mennyire sürgős az, hogy a küldetése teljesítéséhez meglegyenek az összegei, az eszközei. És Emellett megadhatjuk a véleményünket, elmondhatjuk, hogy ez nem a legjobb helyszín, máshova kéne költözni, stb. De túlzó érzelmi kitörésekre most még nem jött el a pillanat, hiszen még nem ismertük ezt az egész dossziét. Az előadó javasolta, és szerintem mindenki egyetért azzal, hogy időt szakíthasson arra, hogy megvizsgálja a kérdést, és egy lényegi és indoklással ellátott véleményt tudjunk ennek alapján adni, elmondva, hogy ennek költségvetési következményei vannak, és mi a költségcsökkentés mellett vagyunk általában. De akik szót kértek, azoknak meg is adom természetesen, és mindenkit fölírtam, James-t még hozzáírom. Richard Ashworth kapja meg a szót most. Elnök úr, köszönöm. Szerettem volna támogatásomról biztosítani Holmájer asszonyt, és mindazt, amit elmondott. Gratulálok neki, hogy elvégezte ezt a kiváló munkát. Én egyébként elmentem meglátogatni a bankfelügyeletet Londonban. Nem akarok most itt erről vitába bonyolodni a történelmét ugye nem tudjuk elmondani, de a kollégák tudják, hogy igaz, amit látok. Szerintem ezek kulturális aspektusok, amelyek miatt így és itt ö, működtetik ö, az ügynökséget, még hogyha én nem is értek ö, ezzel mindenestül egyet. És most ö, ez a kulturális érzéketlenség okoz nekünk külön költséget. Ö, Monikával egyetértek, hogy vannak itt kulturális különbségek, nekünk azonban az a feladatunk, hogy ellenőrizzük a kiadásokat, és elmondjuk a véleményünket azoknak a hasznosságáról. A parlament nem vesz részt úgysem ezeknek a végrehajtásában. Mi csak véleményt adunk ezeknek a döntéseknek a végrehajtásában, de mivel ez egy kulturális probléma volt az ügynökségnél, az ügynökség vezetésében, én azt mondanám, hogy próbáljunk ö, most ö, kemény módon, próbáljuk alkalmazni kemény módon saját elveinket. Én, én, én nem bánom ezt, egyetértek én is, mondja az elnök. Dominik, parancsolj. Brévement, parce que effectivement, monsieur le président, vous avez répondu à une de... Egész röviden, hiszen az elnök úr válaszolt az egyik kérdésemre, vagyis arra, hogy hogyan is történt ez a dolog. De abból, amit Monika elmondott, levonom, hogy nem nemzeti ügynökség indított el az eljárást, hanem egy előző európai ügynökség. És így másról van szó. És így elköteleztük magunkat a művelet ellen, ez világos. A második kérdés, amit fel akartam tenni, ez arra vonatkozik, hogy a véleményünk a tárgyalásokat blokkolni tudná? Nekünk költségvetési jogkörünk van, és mi fogunk dönteni arról, hogy egy átcsoportosítást engedélyezünk, vagy nem, vagy valamilyen kifizetést engedélyezünk-e. Most ebben a stádiumban véleményünket fogalmazzuk meg, de a bizottságnak vagy pedig itt az ügynökségnek nehézen lehetne figyelembe nem venni ezt a véleményt. George Lyon. Uh, thank you. Uh, Köszönöm. Nagy érdeklődéssel hallgattam a magyarázatot, hogy is jutottunk oda, ahol vagyunk. Uh, ami engem érint, úgy tűnik, hogy pár ügynökség nem érzi át, nem érti a költségvetési hatóság feladatát, hogy információ gyűjtésre van szükség, hogy igenis az engedélyünkre van szükség, amikor szerződést kötnek, vagy megújítanak, amikor tehát olyat tesznek, ami a költségvetésre hatással lesz. Nem értik tehát az eljárást, és ez megelőzhető lett volna, hogyha megfelelően járnak el ez az egész, és nem kötnek ki ebben a drága épületben. Meg kell értetni velük tehát, hogy igenis engedélyt kell kérniük, időben kell ezt megtenniük, és véleményem szerint itt van a nehézség, ahogy Monika is rámutatott erre. a Költségvetési Bizottságnak véleményem szerint esélyt kell kapnia arra, hogy igenis állást foglaljon ügyben. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság eh, aztán a következő lépcsőben eh, jön be. De igenis tájékoztatni kell minket erről, és információval kell rendelkeznünk. Merci, George. James. Köszönöm, George. James. Allen azt szerettem volna elmondani, hogy egy alapkérdést vet fel számomra ez az egész, ami a jogköröket illeti a ügynökségek esetén. Ez egy dolog, de a központi bank jogkörébe beleavatkozhatunk, ami a vezetését illeti a számviteléről beszámol valakinek a központi bank? Ezt ellenőrzi valaki? De most én csak, mint magánszemély, külső szemlélőként beszélek. Itt lesz majd a bankunióról a javaslat, és szeretném tudni, hogy a parlamentnek milyen jogköre van, ami a rendszert illeti. Felül tudjuk ezt vizsgálni, vagy látni, átlátni lehetséges ez? vagy tudnál-e felvilágosítást adni, hiszen én ezt nem ismerem. Itt tágabb értelemben gondolkodhatunk erről a kérdésről? Elnök, ez rendkívül fontos kérdés, James. És az a helyzet, hogy a 314-es cég az EU működésével kapcsolatos szerződésben ez kizárja az Európai Központi Bankot a parlamenti kontrollból. Nem mi szavazzuk meg a Központi Bank költségvetését, a banknak megvan a költségvetése, és nincs politikai jogkörünk, mert ők politikailag függetlenek, az EKB elnöke rendszeresen jön a SZEKON bizottságba és a plenáris ülésre, de ez csak véleménycsere, nem politikai vagy pénzügyi költségvetési kontroll, ami akkor zajlik. És jogosan mondod, hogy Barozó úr múlt heti javaslatában, ami egyébként jogalkotási javaslat tervezet, amelynek értelmében a bankfelügyeletet megerősítenénk, hiszen a közelmúltig az európai szintű bankfelügyelet az Európai Bank ügynökség vagy hatóságtól függött, de ez az Európai Tanács számára nem tűnt kielégítőnek, és ezért ők felhívták a az Európai Bizottságot arra, hogy erősítse a felügyeletet, és egy felsőbb ellenőrzési jogkört biztosítson az Európai Központi Bank számára. Ennek megvalósítása nem lesz egyszerű, de ott van az Európai Bankügynökség, amely már létezik, és amelynek már vannak kompetenciái. És a helyzet az, egyébként az ECON itt a fő kompetens bizottság, de azért nekünk is meg kell adni a véleményünket, figyelembe véve, hogy vannak itt olyan es, aspektusok, amelyek a mi felelősségi körünkbe történnek, tartoznak, és eh, ahogy már ezekről szóltunk az ESMA kapcsán ma délelőtt, itt arról van szó, hogy eh, ez az ügynökség az LKB-tól e függ, viszont az LKB e teljesen független. Éppen ezért ez demokratikus parlamenti ellenőrzés szempontjából problémát jelent. Véleményem szerint eh, itt két különböző foglalkozásról vagy szakmáról van szó, az egyik a bank, a másik a bankfelügyelet. De ez van itt előttünk, és lesz még alkalmunk ezt megvitatni. Ekkor lesz az illetékes bizottság, és gondolom, hogy a mi szakbizottságunk véleményt adhat, annak értelmében, ahogy már önök közül sokan megnyilatkoztak e témában elmondtuk a véleményünket, rossz asszony meghallgatta az aggodalmunkat, és kapcsolatban van az előadónkkal, aki most éppen távozni kényszerült, de igazgatóasszony, a Költségvetési Bizottság szeretné megadni véleményét, egy sor kérdés felmerül, az előadónk ezeket írásba foglalja, és kapcsolatba lép az ügynökség vezetőségével. A mi kívánságunk, asszonyom, az az, hogy az adófizetők pénzével takarékoskodjunk. Ugyanakkor semmiképpen nem akarjuk megnehezíteni vagy késleltetni az ESMA fontos munkáját, és ez a többi európai ügynökségre is vonatkozik. A kollégáknak jelezni szeretném, hogy ahogy ezt az Európai Bank ügynökség londoni megtelepedésekor már elmondtuk, ugyanazok a problémák jelentkeztek most Párizsban, és a, az említett példákon keresztül érveket adunk azon ügynökségek vagy országok számára, amelyek ügynökséggel rendelkeznek, és létre hozták az ügynökségeket orsz, valamelyik országban, és közben az ötös kategóriával kapcsolatos kifizetésekkel kapcsolatosan kritikákat fogalmaznak meg, és itt közben felmerül az ügynökségek működési módja. Emlékeztetek arra, hogy felmerül majd egy másik kérdés, talán egy másik szakosodott előadót kellene kineveznünk, és már lehet, hogy elébe kellene szaladnunk ennek a kérdésnek, ami a három jövőbeli európai szabadalmi ügynökségi székhelyet illeti, már most kellene erre gondolnunk. Azt hiszem, hogy a Kulturális Bizottság itt az illetékes. Már évek óta dolgoznak az európai szabadalmon, és nyílt háborút folytatnak most a tanácssal arról, hogy mi legyen a státusza ennek a szakosodott bíróságnak, amelynek az lesz a feladata, hogy a közösségi szabadalmi kéremeket megvizsgálja. Egyébként a miniszterek tanácsában a tanács ellenezte mindezt most a dolog megtorpant, pedig a szabadalomra, európai szabadalomra szükség van a piac szempontjából. A tanács politikai megegyezése szerint ennek a bíróságnak három székhelye lesz. Egy Franciaországban, egy Angliában, és egy Németországban. Ez komolynak vehető? a fővárosokban olyan épületet kell majd mindig választani, amely a város legdrágább kerületében van. Talán már előre megnyilatkozhatnánk erről, és emlékezhetnénk a három pénzügyi ügynökség problémájára. Van bank, van biztosítási és van pénzpiaci felügyeleti ügynökség, és itt nem abszurd dolog, hogy három ügynökség van, viszont ugyanazon bíróság esetén miért van szükség három székhelyre? Köszönöm szépen. A következtetésem az, hogy egyhangúan az a, az álláspontunk, hogy véleményt kell adni. Ennek alapján befejeztük a szavazást, és most elővesszük ismét a napi rendünket. Francesca körünkben van, és a négyes pontot megvizsgálhatnánk a 2012-es költségvetés módosítás tervezet 4 per 2012. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. A négyes költségvetési terv módosítása kapcsán három dologról kell beszélni. minden költségvetés tervezett prognózisokra épül, amelyeket többnyire abban az évben adtak ki, amelyben ez is születik. Ezért kizárhatatlan, hogy néha módosítani kelljen a prognózist, ez világos. A hagyományos saját eszközök, saját források az egyik téma, a jogalap, valamint a kritikus korrektúrák, módosítások kérdése. A módosítással a hagyományos saját forrásokat és az áfa bevételekre vonatkozó részeket korrigáljuk, illetve a brit korrekciós számítást. Az egyes tagállamok elmondták a véleményüket a brit visszatérítéssel kapcsolatban, de ez az ő dolguk. Nekünk az a dolgunk, hogy mivel ez az első rész, és van egy második gondolat itt, keresem a papírjaim között, az pedig az, hogy igen, ez a 423-as rendelet, amelyre hivatkozunk, a strukturális alapokról van szó. Itt van egy új eszköz, amely bevezetésre kerül majd. Még ennek a részleteit nem lehet tudni, de azt akarjuk elkerülni, hogy az, akik fizetési nehézségekkel küzdködnek, itt főleg Görögországról van szó, azok ne essenek el teljesen a kohéziós alapoktól, és egyfajta kockázat megosztási mechanizmusokat alakítsunk ki számukra. A strukturális alapok 10%-a lenne erre fordítható, tehát a társfinanszírozás újraértelmezése keretében. Hát ez egy komoly összeg egyébként. De az eszköz még csak promemória bejegyzésként szerepel a kohéziós alapnál, a strukturális alapoknál. És van néhány egyszerű egyeztetés a 2009-ről maradt témákban. Eddig ez csak tervezet volt, most már PME lépett elő. Egy technikai lezárást igényel még egyes programok eljárása. Ennyit tehát röviden erről. Köszönöm. Van-e kérdés, megjegyzés Francescahoz? Nincsen. A célunk az, hogy az októberi plenárison fogadjuk el ezt a jelentést, de természetesen várjuk a tanács álláspontját. Ez november 24-én kell, hogy bocsánat, szeptember 24-én kell, hogy megérkezzen a jövő héten, és a módosítások leadásának határideje szeptember 25-e, csak angolul, mivel szoros a határidő. És ez lehetővé teszi, hogy Francesca jelentéséről október 10-én javas, szavazzunk a költségvetési bizottságban, és az októberi plenáris elé kerüljön ez. Köszönöm. Papasztánkusz kollégánk nincs itt, akkor azt javaslom, hogy Dominik Riké terjessze elő jelentését a határőrizeti rendszerről. Köszönöm, elnök úr! Véleményt adunk egy jelentésről, ami egy rendelet és határ őrizeti rendszert hoz létre, Euroszúra neve, politikailag igen aktuális témáról van szó, és ennek a költségvetési kihatásai jelentősek. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy 2011-ben volt egy kísérleti projekt, 2011-ben tehát, és ez hat országra vonatkozott, Franciaország, Finország, Olaszország, Szlovákia, Lengyelország vett ebben résztre, részt, és a cél a rendszer létrehozásának kipróbálása volt. Sikeresnek mutatkozott mindez, és ennek értelmében az Euroszó rendszert, egy állandó rendszert hoznának hoznák létre. Az információ és az együttműködés megkönnyítése a tagállamok és a Frontex ügynökség között a cél, azért, hogy a tagállamok értesüljenek arról, arról, hogy mi a helyzet a Schengeni határokon, sőt, még azon túl is, és ezzel fejleszék a reagálási kapacitásokat. Ez erősíti az unió biztonságát, határon átnyúló tevékenységet is segíti, és jobban ellenőrzés alatt tudja tartani az illegális bevándorlást. Ennek van még egy társult hatása, az emberi életek elvesztése ellen is harcolunk egyúttal, főként akkor, amikor a tengeren próbálnak az illegális bevándorlók Európába jutni. Ez 2013 végére lenne működőképes ez a rendszer. A, az én eh, jelentésem támogatja az Euroszúr javaslatot, hiszen figyelembe veszi a probléma nagyságát, és azt is, hogy a Schengeni határok, a Schengeni határ ellenőrzéssel kapcsolatosan milyen európai politika alakult ki. A pénzügyi gondosságra, pénzügy, pénzgazdálkodásra vonatkoznak a módosító indítványok, és nem a lényegi kérdésre, ami ezt a rendeletet illeti. Szerettem volna kiemelni, hogy mennyire bonyolult pénzügyi szerkezetet javasolnak. Három szintű gazdálkodás irány, lehetetlen, irányítás lenne egy kivételes, egy közvetlen és egy közvetett, központosított irányítás, és egy olyan, amelyet a tagállamokkal együtt végeznek. Hát ez felszabdalódik, és 2013-ig a jelenlegi pénzügyi kereteken belül jön ez létre, majd ezt bele kell venni a következő pénzügyi terbe. Ugye most még nincsenek számadakok, a következő pénzügyi tervet illetően még erről nem nyilatkoztunk meg a viták során. Úgyhogy meglehetősen bonyolult ez a többszintű rendszer. Felteszem a kérdést, hogy a jelenlegi pénzügyi tervben milyen összegeket fogunk erre fordítani. Felvetesz kérdéseket a határőrizeti posztok, a hetedik kutatási fejlesztési projekt és a fejlesztési, együttműködési eszköz, úgyhogy 2013-ig ezekből kellene összegeket elvenni, de közben még nem tudjuk, hogy milyen összegekről van szó. És utána elő kell irányoznunk mindezt 2014-től 20-ig. Nincs költségvetési referencia ebben a rendelet javaslatban sem. Utolsó megjegyzés. Nincs kritérium az erőforrások allokálására, ami a nemzeti koordinációs központokkal való kapcsolattartást illeti, és a harmadik országokkal való kapcsolatokat. Hármas szintű irányítás van, két pénzügyi terv, és közben nem pontosították, hogy hogyan fogják alokálni a pénzügyi forrásokat, és egyáltalán az erőforrásokat hogy fogják allokálni, ez nem szerepel a rendeletben, és nem az előadó feladata, hogy a költségvetési forrás allokálási kritériumokat meghatározza, hiszen ennek a rendeletben kellene szerepelnie. A bizottság feladata lesz az, hogy minket ismét megkeressen és pontosítsa elképzeléseit az elmondottakkal kapcsolatosan. Ennyit szerettem volna mondani, elnök úr. Köszönöm. Nem a mi feladatunk, hogy a rendelet tartalmát illetően módosításokat fogalmazunk meg, de az ön megjegyzései a szervezésről, annak kockázatáról, hogy túl bonyolult rendszert hozunk majd létre, amelyen belül a költséghatékonyság nem lesz a legjobb. Hát tudjuk, hogy ebben mi kompetensek vagyunk, és ezért az ön jelentése igen fontos lesz. Van-e kérdés, megjegyzés? Nincs. Akkor emlékeztetek arra, hogy a határidő Dominik Riké módosítások esetében holnap dél, szavazás a mi szakbizottságunkban október 18-án lesz. Tudni kell azt is, hogy a iránymutató szavazás a Libében 2011. június 5-én volt. Hát, amit meg kell jegyezni, az az, hogy október 18-án fogunk mi szavazni. Très bien. Remek. Akkor köszönjük Dominik Rikének a munkáját. Közben Papasztánkusz alelnök megérkezett, és azt javaslom, hogy terjessze elő jelentését a kap finanszírozása, irányítása és nyomon követése céljából. Ma délután akartunk ezzel foglalkozni, de ma délután, bár önt akkor is szíves, önöket mindenképpen szívesen látjuk, a délután a 2013-as költségvetésről kívánunk beszélni. Öné a szó. Köszönöm. Szépen. Passzív tolmácsolás van. Németül szeretnék beszélni, éppen ezért A bizottsági javaslat az, hogy egy horizontális rendeletbe kerüljenek át a kap rendelkezései a kereszt megfelelésről, ellenőrzésről, szankciókról és nácsolásról, és ezzel a 2005-ös tanácsi rendelet hatályon kívül helyeződik. Az, hogy egyszerűsítik a kap, a kap bonyolult irányítását, nos, ez prioritást kell, hogy élvezzen. Ez van egyik oldalon, másik oldalon látni kell azt is, hogy mindenképpen szükség van arra, hogy hatékony védjük az unió érdekeit. Az adminisztratív teher csökkentése fontos szerepet kell, hogy játszon a közös agrárpolitikában. Tekintettel a költségvetési konszolidációs lépésekre és arra, hogy kevés eszköz áll rendelkezésre, most mindenre tekintettel a nemzeti hatóságok költségterheit is csökkenteni kellene. Mindenképpen szükséges a megosztott felelősségvállalás annak érdekében, hogy a multifunkcionális kap gazdaságos és célzott eszközfelhasználást tegyen lehetővé. És ezzel a közjövök nyilvántartása, rendelkezésre bocsátása működjön rendesen. Elnök úr, kaptam bizonyos módosító indítványokat, meg elő is készítettem ilyeneket, és várom a kollégák további módosítóit. Kész vagyok arra, hogy ezzel kapcsolatban együttműködjek a kollégákkal. Köszönöm. Si, monsieur le rapporteur. Köszönöm az előadó úrnak. Richard, szeretne hozzászólni? Tessék. Csak megragadnám az alkalmat, és köszönetet mondanék a mm, neki az elvégzett munkáért. Én írtam az egyszerűsítéssel kapcsolatos jelentést kapó vonatkozásban. Ez nek tényleg az volt a célja, hogy a bürokratikus terhet csökkentse, ami a gazdálkodókra hárul. Egyetértek tehát mindazzal, amit az előadó mondott, de hogyha megnézem a bizottság jelen eh, javaslatát a kapreformra, akkor osztom a eh, nem tetszését, hiszen ez sok mindent tesz, csak nem egyszerűsíti a dolgokat, sőt, sokkal bonyolultabbá teszi azt. És hogyha a bizottságot megkérdezzük, akkor ő bejelenti, hogy 15%-os eh, adminisztratív költségnövelést vesz még föl annak ellenére, hogy volt a egyszerűsítési jelentés, és annak ellenére, hogy a tanács egyhangulag támogatta ezt. Remélem, tehát az előadó is osztja nem tetszésemet. Köszönöm. Igen? Giovanni, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm Papasztámkosz kollégának az elvégzett munkát mindjárt azt csatlakoznék, amit Esford kolléga is mondott. Nos, tehát az egyszerűsítés és a pluszköltségek témája nagyon-nagyon komoly téma. Igyekeztünk a jelentésben is egyszerűsítési lépéseket keresni, ugye a, a több éves keretre utaltunk a szankciók alkalmazására olyan esetekben, vagy annak elkerülésére, amikor csak egy egyszerű hibáról beszélünk. Nem tudom, tehát a bizottság eredeti javaslata mit akar pontosan? Nem tudom tehát, hogy ezzel hogy tudjuk elérni a kitűzött mhm. célt. Köszönöm, George. Igen, én is eh, gratulálok Pahasztamkosz eh, kollégának eh, ehhez a jelentéshez. Itt számos témát hangsúlyoz ő, itt a delegált aktusok, végrehajtási aktusok felhasználása, ugye itt az egész kigazítási vita tulajdonképpen erről szól, kellő gondosságra, óvatosságra van szükség akkor, amikor megvitatjuk a közös mezőgazdasági politika részleteit annak érdekében, hogy ezt mm, tehát ne csúszanak ki a kezünkből a dolgok, ne csak a parlament, vagyis a tanács legyen, aki döntéseket hozhat mindenben. Kellő óvatosságra, gondosságra van tehát szükség, és Papasztemkosz úr a módosítóiban is hangsúlyozza ezeket a kérdéseket. és mindazt, amit Esvet úr elmondott a kapcsolatban, hadd mondjam, hogy tényleg nagyon fontos és jó, amit elmondott. A hatástanulmányban a növekedés költségei azonban a konvergencia költségeit jelentik. Eh, tehát, hogyha eh, ugye voltak becslések is, vagy vannak, akik becsléseket készítenek, nézzék meg a német rendszert, eh, ott megfelelően jártak el, ott ki tudták javítani, igazítani a dolgokat. But, uh, yes, but it was not his point. De igazából nem is erről beszélt, hanem az administratív költségekről. Az ezt is látni kell. Előadó, tessék. Elnök úr, nagyon köszönöm a kollégáknak a nagy segítséget jelentő beavat, hozzászólásokat. Még egy dolgot hadd tegyek hozzá az egészhez. Mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy a közérdek keket a fizetések biztosítása területén vegyék figyelembe. Ezzel egyidejűleg a betartandó követelések, követelmények kapcsán mindenképpen megfelelő tanácsadást kell biztosítani a gazdálkodóknak. Nagyon lényeges, hogy ez célzott legyen és arányos. Ez volt a lényege az egésznek. Kész vagyok arra, hogy a kollégákkal nyíltan, őszintén együttműködjek. Köszönöm. Merci, monsieur rapporteur. Köszönöm, előadó úr. Emlékeztetek rá, hogy Papasztamkosz úr jelentés esetében és Giovanni jelentése esetében is ezek a kap reformjára, aktualizálására vonatkoznak mint Az ütemtervük a következő, a véleményt a Költségetési Bizottságban október 10-11-én fogadjuk el, vagyis a következő ülésünkön. Azért, hogy az Agri Bizottság megszavazhassa saját módosításait egy novemberi ülésen. Köszönöm szépen, akkor most az utolsó témánk, véleménycsere, de Szuzá asszony jelentése az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap módosítása tárgyában. Először erről szavazni akartunk, de még nem haladtak előre a tárgyalások olyan mértékben, hogy hasznosan szavazhatunk volna, legközelebb fogunk szavazni, de talán az előadó beszámolhatna gondolatairól és a kapcsolatfelvételekről. Köszönöm szépen, elnök úr! Már úgy gondoltam, azt hittem, hogy ma már nem kerül napirendre ez a téma, illetve hát azt tudtuk is, hogy nem fogunk róla szavazni, mert ezt ön bejelentette. De örülök annak, hogy röviden szólhatok róla. Valóban lassabban haladt előre az ügy, mint terveztük. Az árnyék előadók már nincsenek itt. Ezért eh, hát most kételjem van, hogy tényleg kell most beszélnünk, érdemesebb beszélnünk, vagy inkább néhány délutáni napirendi pont mellett helyett délután, vagy a koordinátorok ülés után kerítenénk sort. Elnök úr, szerintem így az árnyékelődak jelenlétében érdemesebb lenne, lenne érdemesebb ezt a témát megvitatni. Ez csak egy kérdés most önhöz a titkársághoz, ahogy itt körbenézek, Hát nem sokan vannak itt már a téma ismerői, tehát uh, itt monológot tartanék akkor most. De ha az itt lévő kollégák ragaszkodnak, hogy beszéljek erről a témáról, akkor benne vagyok, de én bölcsebbnek látnám, hogyha délután foglalkoznánk a témával. Előadó asszony, én azt szeretném, ha most elkezdenénk a kollégákat tájékoztatuk arról, hogy tárgyalunk erről a kérdésről a szavazás után. Néhányan nincsenek jelen, azért, mert párhuzamosan más bizottságokban szavazás van, de a frakciók vezetői itt vannak, vagy felelősei itt vannak, és azt szeretném, hogyha délután a következő évi költségvetés tervezetnek szentelnénk az időnket, mert a javaslatok igen távol esnek egymástól, és éppen ezért hosszú vitát kell előirányoznunk. Jó lenne, hogyha már most esetleg ismertetnék velünk a javaslatokat, az, hogy milyen tárgyalásokat folytatott a szárnyék előadókkal, és ezzel időt tudnánk nyerni, és délután más témával tudnánk foglalkozni, mint mondtam. Köszönöm, rendben akkor. Hát felnök úr így látja, akkor elmondom. A vita és a módosítókról, vitáról és módosítókról sok módosító volt, de mégis azt mondhatjuk, hogy a módosítók nagy része egy irányba mutat. Mégpedig abba az irányba, hogy a következő pénzügyi keret idejére ö, szükség van erre az eszközre, és a már általam megvizsgált módosítók azt mondják ki, hogy lehet persze javítani ezen az eszközön, sőt, számos javítási szükséglet van, főleg a hatékonyságát illetően, illetve az elosztását illetően a pénzeknek és a tartalmaknak. Különböző vélemények vannak arról, hogy mennyire kell odafigyelni a helyi sajátosságokra. és sokan kritizálják, hogy túl hosszú ideig tart, míg egy javaslatból bármilyen konkrétum lesz. A munkavállalók várják a segét, a segítséget, és nekik nincs igazán idejük arra, hogy végtelenségig várjanak. Tehát ez mindenképpen egy, ugyanakkor ez egy ö, katasztrófa alap, ha úgy tetszik, tehát nem strukturális alap, nem előre tervezettek a kiadásai. Egyes nagy vagy kis vállalatok szükségesé vált átalakulásához. De a szociális alap is hasonló célokat támogat, tehát nem is ez a vita, hanem az, hogy amikor különlegesen akut helyzetek adódnak, akkor honnan veszük ezt a pénzt, erre való ez az alap, hogy a sürgős helyzeteket kezelje. Mondom, sok módosítót nyújtottak be a kollégák, még semmit nem döntöttünk el. A kompromisszumokat próbálom megalkotni, de még semmit nem zártunk le, még nincs leírva semmi sem fekete-fehéren, csak ötletek ütköznek, megpróbálom a legkülönbözőbb szempontokat, véleményeket, felvetéseket szerepeltetni a szövegben, vagy kibékíteni egymással, amennyiben az lehetséges. Még valamit. Ma délelőtt eszmecserét folytattunk itt például a holland-svéd helyzetről. Ugye ezek olyan tagállamok, amelyeknek a kormányai valaha küzdöttek ezért az alapért, hogy legyen, legyen, mindenképpen legyen. Most, amikor az alapból aztán egyesek pénzt hívnak le, illetve hát függetlenül attól most, hogy melyik tagállamban vagyunk, vagy ott milyen színű a kormány, ha a munkavállalók szükségletei miatt le kell hívni ebből pénzt, akkor ezért nem szabad őket most büntetni. Meg azért azzal sem szabad büntetni a munkavállalókat, hogyha a kormányaik nemet mondanának. Válság idején erre az alapra nagyobb szükség van, mint valaha. Ez egy megfelelő eszköz arra, hogy válságos helyzeteket lehessen kezelni vele a munkaerőpiacon. A kollégák elmondták azt is, hogy fontos a növekedés és a munkahelyteremtés kapcsán is, a szociális kirekesztés enyhítése miatt is, ebben a gondolatkörben is több módosító született. És sokan elmondják azt is, hogy meg kell vizsgálni, hogy milyen szociális hatása van magának az alapnak. Erre vonatkozóan sajnos kevés a statisztika, és nem tudunk érdemi pontos képet alkotni. Ezen a területen tehát biztos, hogy javítani kell a helyzeten, tehát az eredmények, a hatások mérése valahogy nem működik előképpen. Tehát az ellenőrzési területen, a statisztika területén biztos még be kell építeni új eljárásokat. Aztán felmerül a kérdés, hogy milyen alapon, mely munkavállalói csoportok, mikor, jogosultak az igénybevételre, ez örök vita tárgya, és e- egyesült számos módosító, módosítók ö, alapkérdéseket feszegetnek, amelyeket nekünk kell itt majd megvitatni, de szerintem az árnyék előadókkal ez jobb lenne, mert itt elveket, az alap alkalmazhatóságát alapszabályait. Például olyanokat feszegetnek a benyújtók, hogy a mezőgazdasági munkavállalók is részesülhetnek-e belőle, az önfoglalkoztatók, vállalkozók is kaphatnak ilyet, tehát ezekre is irányulnak kérdések, felvetések. Úgy gondolom, hogy képesek lehetünk most már ezt az anyagot jelentősen feljavítani, és aztán megint csak hangsúlyoznám az árnyék előadókkal közösen tovább lépni. Mondom, még semmit nem döntöttünk el, de a módosítók tükrében javaslataim többségére úgy látom, hogy a kollégák pozitívan reagálnak, és magát az eszközt, az alapot is jelentősen tudjuk majd javítani. Köszönöm, Annie Jensen kért szó. Well, Mr. Alvaro, who's our shadow, could not... Alvaro úr, aki az árnyék jelentéstevő nem tud itt lenni, éppen ezért csak pár megjegyzést teszek. Szuzanszonynak köszönöm azt, hogy ilyen átfogóan részletben leírta, hogy miről is van szó. Tudják, hogy az ALDE egy kicsit skizofrén helyzetben van a globalizációs alapot illetően. Páran azt gondolják, hogy ez egy csodálatos dolog, mások azt, hogy nem igazán. A globalizációs alap végét nem látjuk látszólag, hiszen támogatást kap Mindenképpen üdvözlöm az előadó megközelítését, hogy nagyobb fokú ellenőrzést kell biztosítani, hatékonyabbá kell tenni az egészet. Meg kell nézni, hogy hogy lehet ezt az egészet rugalmas eszközként használni, másik oldalról hogy lehet az, hogy biztosítsunk tényleg kellően rugalmas és megfelelő eszközöket ahhoz, hogy az alap működhessen a mezőgazdaság törlése szerintünk megfelelő, nem igazán jó ez a mezőgazdasági célokra felhasználni véleményünk szerint. Aztán volt, illetve van számos technikai jellegű kérdés, az egyik például, mert hát erre az módosítója a Mm, alkalmazást illetően, illetve a kérelmeket illetően, milyen nyelven kell ezeknek beérkeznie. Ez talán technikai kérdés, de ez is jól mutatja, hogy ez is egy olyan részlet, amivel mindenképpen foglalkozni kellene. Az eredeti álláspontunk az volt, hogy elutasítjuk az egészet, de mégsem változtak a dolgok, részt veszünk a tárgyalásokban a részletek kitárgyalásában. Köszönöm. Ez az egyik olyan téma, amiben a liberálisok skizofrének. Úgy néz ki, hogy az alapszabályzatuk része. Most pedig Barbara Matera, majd Papasztánkosz úr. Barbarának nagy tapasztalata van etéren. Köszönöm. Nagyon örülök, hogy lehetőségünk van arra, hogy ma beszéljünk erről a témáról, bár elég kevesen vannak itt. Itt most az európai alap végrehajtásáról van ugye szó. Ahogy Szuzán kollégám is elmondta, vagy illetve amit mondott, az érdekes volt, tényleg sok dolgot kell még tisztázni, 140 módosító indítvány van körülbelül, és valószínűleg egy jó sor kompromisszumot meg kell még vizsgálni. Most azonban tényleg lehetőségünk van arra, hogy javítsunk ezen az egészen, és talán-talán a következő pénzügyi tervezési időszakban ezt egy kicsit jobban programozhatjuk majd. Talán a ciprusi elnökség is hozzájárul ahhoz, hogy ez működjön. Hallottam jó pár dolgot, a jelen ciprusi elnökség látszólag egyetért ezekkel a megközelítésekkel, amennyiben ez igaz, ugyannak természetesen nagyon örülünk. Van egy pár dolog, amit mindenképpen meg kell tárgyalni, ma négyre utalnék. Az első a társfinanszírozás mértéke. A bizottság 65%-ot javasol, de csak ott, ahol olyan és olyan tagállamokról és régiókról beszélünk, amelyek NAT 2-esnek minősülnek. A javaslatom az, hogy ezt a 65%-os mértéket megtartsuk, különösen olyan helyzetekben, ahol, vagy olyan helyzetben most, ahogy eléggé szűkös a tagállamok játéktere. Aztán másodszorban az elbocsátások minimális mértéke szerintem ez nem lenne jó változtatni, hogyha ezt 500-ra vinnénk, akkor egyre több cég vehetné igénybe ennek a alapnak az eszközeit. Úgy gondolom, hogy 500 fő tényleg minősülhető tömeges elbocsátásnak. Egyetértek tehát az előadó ezzel kapcsolatos megnyilvánulásaival hármas pont, az árójelentés és annak benyújtása az elnök is elmondta. Én is foglalkoztam tényleg évekkel ezelőtt ezzel a témával, sok megbeszélést folytattam az Európai Bizottsággal, a különböző kiválasztó szervekkel. Itt arról van szó, hogy kevés pár hetes határidőkről kellene beszélni, de szerintem az túl szűkös lenne. Másik oldalról azt gondolom, hogy az egy éves időszak az egy jó kompromisszum lenne az Európai Bizottság és az előadó javaslatok között, aki ugye két évet szeretne. Ez csak úgy javaslatként mondom el az előadónak. Negyedik pont, és egyben ez a legfontosabb is. Többször volt alkalmunk beszélni erről, mégpedig, hogy ez az alap a közös agrárpolitika reformja kapcsán felmerülő nehézségek esetén is beavatkozhasson. Lesznek ugye nehézségek, lesznek problémák, és tudjuk, mint Költségvetési Bizottság, hogy igenis lesznek komoly ö, csökkentések, és véleményem szerint mindenképpen jó lenne, hogyha ez az alap segíthetne a mezőgazdasági ügyekben is. Ez a Költségvetési Bizottság és a frakciók tagjait is megosztja. Remélem, hogy mások is hozzászólnak majd ehhez. Nagyon fontos lenne ugyanis ezt már most tisztázni, hogy nehogy nehézségek merüljenek fel újra a sajtóval, amely aztán majd egy kicsit eh, eltorzított képet mutat be. Aztán Anderson kolléga eh, hozzászólására reagálnék, még hogy ezt milyen nyelven kell ezt az egészet eh, bemutatni. Mindenképpen fontos lenne, hogy ha ez egy olyan nyelven történhetne, amely eh, eh, ismernek francia vagy angolul. Persze értem, hogy eh, vannak olyan tagok, képviselők, akik esetleg saját nyelvükön szeretnék ezt megtenni, különösen amikor az adott régió irányába tett lépésről van szó. Ez az alap így is úgy is meglehetősen bürokratikus, vannak nagyon nehezen értelmezhető részek a szövegben, hogyha saját nyelven lehet benyújtani tehát ezt a kérelmet, az talán egyszerűsíteni a dolgot, és lehetővé tenni, hogy egyre több, vagy minél több európai cég vegye igénybe ezt a segítséget. Aztán az, hogy a fiatalabb munkavállalók támogatására is legyen itt lehetőség. Nos, itt növekedési, versenyképességi költségvetésről van szó, a fiatalok ebben nagyon fontos szerepet játszanak. Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen észszerű lenne, és azt is gondolom, hogy a bizottsági anyagokat nagyon rövid alatt kellene megvizsgálni, lényegesen fel kell tehát gyorsítani a dolgokat, mondjuk 12 hétről lehetne beszélni, a kérelem beérkezését a számított 12 hét, szerintem ez jó lenne. Szerintem ez elég lenne. Köszönöm. Köszönöm, Barbara. Papasztánkosz úr. Köszönöm, elnök úr. Barbara Matera Korregga nőnek nyilván sokkal nagyobb a tapasztalata az európai alap tekintetében, mint nekem. Ő ezt már sokszor sikeresen előadóként vitte ezt a témát az utóbbi két évben. És tudatában vagyok ennek az eszköznek a jelentőségével is. Ezt sem akarom kétségbe vonni. Ugyanakkor meg kell kérdeznünk, hogy ennek az alapnak a működtetése ö, nem javítható-e. A költséghatékonyság analízis, mint megközelítés szerintem jó és fontos. Az, a véleményben ezt hangsúlyozza is a szerzőnk. Az egyszerűsítés igénye mellett, hogy vonzóbb legyen, és vonzóbb legyen az alap, egyszerűsíteni kell az alkalmazását, és így közvetlenebbül segíthetni a, az elbocsátott munkavállalók újra munkába állását. Görögként engem különösen foglalkoztat, hogy noha Görögország olyan tagállam, amelynek súlyos pénzügyi instabilitással kell most megküzdenie, eddig egyetlen egy esetben kaphatott ebből az alapból támogatást, és ez is egy supranacionális szupermarket lánc kapcsán történt, ugye ez az Alde volt. Aldi. És nem tudom, hogy miért van ez, hogy a görög állam eddig miért nem volt képes ezt igénybe venni, vagy miért nem kapta meg. Ezt azért mondom, mert jelenleg olyan időket élünk, amikor Görögországban munkanélküliség 12-ről 25%-ra nőtt, és további növekedés várható 30%-ig biztosan. Ennyit szerettem volna leszögezni. Végül pedig én a mezőgazdaság kizárását támogatom ezen alap jogosultjai, jogosult területei körül, mert a mezőgazdaság ide ö, jogosultsága esetén az alkalmazási területén ennek az alapnak jelentős bajok, változások történnek. A bizottság eredeti dossziéjában az volt benne, hogy a harmadik államokkal szemben meg kell nyitnunk az európai piacot, ugyanakkor az agrárágazatot is majd be kell vonni. Merci beaucoup, mon cher collègue. Köszönöm szépen, kedves kollega Görön Ferm. Rövid leszek, mert Jean-Louis Cotigny, a szakértőnk nincs itt. Majd meglátjuk, hogy délután mond-e valamit erről, de van egy rövid megjegyzésem a gazdákkal kapcsolatos vitákhoz nem hiszem, hogy észszerű lenne egy új szektorális jogosultsági kategóriát megnyitni. Szerintem ez az egész alapot még ellentmondásosabbá tenni a tagállamok számára. Lehetnek olyan alkalmak azért, amikor a gazdák az élelmiszeripari lánc végén foglalnak helyet, és érinteti őket a globalizáció, de ilyenkor önfoglalkoztóként lehetne őket bevenni, és nem pedig egy új gazda ágazat vagy csoportként, akkor talán jogosultak lehetnének, de nem lenne bölcs dolog egy új szektort megnyitni, amelyet gazda szektornak neveznénk. Köszönöm. Esföld kollega, elnök úr, egyetértek Görön Farma most ebben az esetben végre, szerintem van, amikor kicsit el kell gondolkodnunk azon, hogy mire is szolgál ez az alap. Nem az a célja, hogy piac torzító szubvenció legyen. Az eredeti cél az volt, hogy a közösségeket segítsük abban, hogy alkalmazkodjon akkor, amikor bezárások vannak, vagy nagy léptékű elbocsátások, mert akkor a közösségnek kell újra képezni a munkavállalókat alkalmazkodni az új körülményekhez, amelyek a globalizáció miatt következtek be. Ez nem a vállalkozások hasznát szolgálja. Éppen ezért nem szabad, hogy ez segítse a vállalkozásokat abban, hogy az EU egy másik részén telepedjenek meg, mert akkor piasztorzító lenne. A közösség dolga az, hogy a hagyományos iparág, amelyet már régóta kialakítottak, ha ez veszélybe kerül, akkor nekik kell elgondolkodni, hogy mit, milyen tevékenységet végezzenek. Ami a mezőgazdaságot illeti, ez nem egy központosított iparág egy területen, vagy egy városban, úgyhogy most egyetértek Görön Farmer abban, hogy a mezőgazdaságot ne vegyük bele a globalizációs alapba. Köszönöm. Nos, az előadónak intézem ezt, hogy sikerült véleménycserét végrehajtanunk, még ha nincs is itt mindenki. Néhány pontra én is reagálnék a hozzászólók erről szóltak, és ön is, előadóasszony, egy-két pontról az egyik, az eljárás gyorsasága. Az előadó jogosan említette meg, hogy ha bár néhány évvel ezelőtt létrejött ez az alap, annak az volt a célja, hogy a sürgősségi helyzetekre reagáljunk, és finanszírozzunk olyan lépéseket, amelyeket más európai közösségi programból nem lehet finanszírozni, például a szociális alapból. De a gyakorlatban, ahogy ezt önök elmondták, és ahogy az előadó, az, az előző előadók, mint Barbara Matera és mások tapasztalták, ez végül is nem így működik. A határidők két évet, vagy még többet tesznek ki. Ezt hallottuk már ma reggel is. A finanszírozott lépések ugyan, olyanok, mint amelyeket a szociális alapból finanszíroznak, és a finanszírozási mód következtében végül a szociális alap fizet vagy van hozzáadott értéke ennek az alapnak, és hasznos, akkor meg kell tartani, és javítani kell, és biztosítani kell azt, hogy az eljárás tegye lehetővé azt, hogy gyorsan lépjünk. Vagy, ha úgy gondoljuk, hogy már vannak erre megfelelő keretek, akkor nincs értelme tartani ezt az alapot hallottuk azt, hogy a, akik létrehozták ezt az alapot, hogyan is gondolkodtak. Nagyon sok országban vannak közepes nagyságú városok, kis foglalkoztatási területek, ahol van egy-egy kisebb cég vagy cégcsoport, egyforma dolgokat gyártanak, textil, autó, stb. És ezek teljesen tanástalanokká válnak, tehetetleneké válnak, amikor a nemzetközi konkurencia miatt, vagy a vállalatok elvándorlása miatt be kell zárni a az üzemeket, és sok az elbocsátás, akkor ez egy egész kis város tönkretesz, vagy kis térséget és itt kell, hogy Európa megmutassa, segíti azokat, akik nehézségbe kerültek. A cél nem az, hogy a vállalatokat, vállalkozásokat segítsék abban, hogy mesterségesen a versenyképességet visszanyerjék. Nem, a munkavállalókat és a régiókat kell segíteni akkor, amikor brutális, gyors változás éri őket. És ez csak akkor működhet, hogyha az eljárás garantálja a gyors reagálást. Szerintem el kell gondolkodni az, azon is, hogy kiterjesszék-e ezt a mezőgazdaságra. Megoszlanak a vélemények a frakción között, de még egy-egy frakción belül, például a néprádban is különböző vélemények vannak erről. Ha a feltörekvő országok konkurenciájára gondolunk, és ennek az igen gyors hatására, akkor elképzelhető, hogy nem csak az ipar, hanem a mezőgazdaság is érintett a különböző telefonos ügyfélszolgálatok. Franciaországban ez megtörtént. Például vannak másút is frankofon országok a világban, és ezek olyan fizetést kínálnak, a, olyan fizetéseket kínálnak, hogy a költségek csökkennek Franciaországhoz képest, és ilyenkor hirtelen elbocsátások vannak. Jelen pillanatban ez az alap az iparra összpontosít, hogyha többet akarunk, vagy mást akarunk, akkor meg kell nézni, hogy mi lesz ennek a következménye. És azt is, hogy hülyek maradunk-e közben ahhoz a szellemhez, amelynek értelmében létrehozták az alapot. Utolsó megjegyzés, a küszöbérték. Úgy tűnik számomra, bár föl kell tenni a kérdést, hogy a küszöbérték jó szinten van-e, emelni kell, esetleg csökkenteni, de felteszem a kérdést, a küszöbérték nem változhatna országról országra, mert 500 elbocsátás egy nagy népes iparosult országban, ez mindig dráma, de kevésbé, mint egy olyan országban, ahol néhány százezer lakos van. Ez azt jelenti, hogy a dolgok relatívak, néhány tucat elbocsátás egy kis országban dráma lehet. Egy nagy országban hát szomorú dolog mindig, de olyan dolog, amelyet meg lehet valahogy oldani. Hogy nem, ne legyünk irálisak, de a kérdést azért fel kell tenni. Az előadó asszonyt kérdezem, hogy milyen következtetéseket von le ebből a véleménycseréből. Köszönöm a kollégáknak a hozzászólásaikat. Már elmondtam az elején, hogy most csak egy mm, helyzeti jelentést szerettem volna adni röviden. Júliusban a nyári szünet előtt is említettem már ezt a témát, és ma már egy kicsit jobban koncentrálhatunk a részletekre, nem a politika egészére. Egy pár tartalmi aspektust, politikai aspektust azért még szeretnék hangsúlyozni. Először is Anna elmondta, hogy az elnökség az alap megtartását támogatja. Tudnunk kell, látnunk kell azonban azt is, hogy a bizottsági javaslat vetette ide fel a mezőgazdaságot. Többen reagáltak erre. Ezt látni kell, azonban tényleg, ahogy már mondtam, hogy a bizottság volt az, aki felvetette ide ezt. Nem gondolom, hogy észszerű lenne, hogyha a mezőgazdaság is itt lenne ebben az alapban. Ez ugye a vészhelyzetek kezelését szolgálja, és nem gondolom, hogy célszerű észszerű lenne itt a mezőgazdaságra is figyelemmel lenni, hiszen egész egyszerűen ez nem felel meg az alap szellemiségének. Másik oldalról látni kell azt is, hogy nem eléggé használták ki ezt az alapot. Pravasztamkosz kolléga említette, hogy Görögországban például egyetlen egyszer vették ezt igénybe. Természetesen a frakciókon belül sincs feltétlenül mindig egyetértés, azonban azt látni kell, hogy ez egy vészhelyzetben reagáló eszköz. Mátér asszonynak ugyan nagy tapasztalata van ezen a területen, és már nyújtott is be egy módosítót egyébként, melynek értelmében a módosítókat az ország nyelvén is be, lehet, be lehessen nyújtani, ne csak angolul, franciául, németül, spanyolul, vagy széles körben elterjedt nyelven. A határidők kérdése mindenképpen egy olyan téma, amin még dolgozni kell. Ezeket egész egyszerűen le kell rövidíteni ahhoz, hogy megfelelő leagálásra legyen lehetőség. Ami a vizsgáltat ellenőrzést, költségvetési ellenőrzést illeti, nos, amire itt javaslat született, az azt tudjuk mi, az, azonban látni kell, hogy az alap kihasználtsága nem érte el az elvárt szintet. Eszközök rendelkezésre, bocsátására van szükség, hogy tényleg használható legyen ez az eszköz. Igazából ugye az alappan nem léteztek konkrétan ezek az eszközök, éppen ezért mind a három költségvetési szervet is meg kell keresni emiatt. Nagyon lényeges, hogy gyorsan reagálhasson az alap és igazából nem fogom elismételni, amit elmondtak a kollégák. A kisebb értékekre hivatkoznék, még azt említették többen. Mi 200 munkavállalóra szerettünk volna lemenni 500-ról. Amit Lemaszúr elnök elmondott, ez mindenképpen nagyon érdekes, melynek értelmében az ország méretéhez lehetne ezt valahogy igazítani. Azt azonban látni kell, hogy a 200 az mindig minden esetben nagy szám. Lehetne ezt tart csökkenteni persze, hogyha egy adott közösséget ez túlságosan negatívan érint, ez mindenképpen elképzelhető a körülmények tükrében, hogy akár 200 vagy 100 is lehet épp elég nagy probléma. Aztán a határozott idei szerződéssel dolgozók Nak is legyen jogosultsága, hogy ehhez az eszközhöz hozzáférjenek. Ez is megemlítésre került, hiszen nagyon nagyfokú elvándorlást látunk, és a cégek részéről is ez a határozott szerződéssel dolgozókat nagyon, nagyon negatívan érinti tehát ők szenvedik el ennek igazából a hátrányát főleg. Úgy gondolom, hogy ez jól lenne felvenni ezt a kategóriát, de mondjuk a mezőgazdaságot, mezőgazdászokat ne. Végezetül tudom, hogy nem válaszoltam meg minden kérdést, de talán folytathatjuk erről még a megbeszéléseket, az árnyékjelentéstevőkkel is folytatom a megbeszéléseket, és majd meglátjuk, hogy eh, hogyan, milyen irányba mennek a dolgok a kompromisszumok kidolgozása területén, annak érdekében, hogy javíthassuk az emlékezést. Köszönöm, előadasszony. Igen, érdekes volt ez a vita. Elnézést a tolmácsoktól, kicsit már eh, túl léptünk az időn. Megerősítem, hogy a mai éjszaka kapott tárgyalási box szerint a globalizációs alkalmazkodási alap már nem szerepel. Vagyis azt akarom mondani, hogy már nincs azon alapok között, amelyek létét megkérdőjeleznék. Ha a néppárti eh, frakció felelősei hagynának, hogy beszéljek, akkor befejeztem volna. Tehát 14 órakor lesz a koordinátori ülés, és lehetséges, hogy a, az ülésünk egy kicsit később kér, kezdődik, mint 15 óra. Jó étvágyat kívánok!